Kedves kollégák, meg szeretném kezdeni ezt az ülést, mert repül az idő. 6 óra előtt 10 perccel be kell, hogy fejezzük ma az ülést. Napirend elfogadásával kezdem. Itt vannak javaslataim napirend módosításra vonatkozóan. Azt javaslom, hogy az ötös ponttal ne foglalkozunk ma, a hatossal sem, és hogy a koordinátori ülés írásos eljárással történjen. Ez azt jelenti, hogy legközelebb, amikor találkozunk, akkor be fogom jelenteni a koordinátorok döntéseit. Összes napi rendi pont, európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések megállapítására vonatkozó szavazás, illetve európai regionális fejlesztési alapról történő szavazás lenne a hatos pont. Azért javaslom, hogy halasszuk el. Persze Konstanca, lehet, hogy te akarod elmondani ezt? Lambert nincs itt. Meg akkor én mondom ezt el. Még van egy nyitott kérdés a makrogazdasági feltételek tekintetében a tárgyalások során. Ezért a teljes csomagról a második októberi plenárisra nem fogunk tudni szavazni. Hogyha sikerül a tárgyalásokat lezárni, akkor is novemberben fogunk tudni csak szavazni. Ez azt jelenti, hogy ma nem tudunk szavazni erről. Szeretném tájékoztatni önöket arról is, hogy a regi jelentés végső elfogadásának a módjáról majd még döntenünk kell, vagy egy extra ülés, egy rendkívüli ülés keretében, ez a prioritásunk. Ha ez nem lehetséges, akkor az együttdöntés szabálya alapján a koordinátorokkal és a regi tárgyalási tárgyalófeleivel együtt is tudunk dönteni novemberre kell, hogy felkészüljünk a novemberi szavazásra. További tájékoztatás, hogy volt egy háromoldalú egyeztetés a makrogazdasági feltételekről, a feltételeinket egyértelműen közzétettük, illetve hogy milyen lehetséges kompromisszumok vannak még nyitva. Ma este, ma késő este a tanácssal egyeztetünk, aztán lesz három oldal egyeztetés is még ma, meglátjuk, hogy a tanács hogy reagál a tárgyalási csapat javaslataira. Teljes körű döntési eljárás a javaslatunk a felfüggesztések tekintetében ez az oka azért, amiért nem tudunk szavazni. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozóan is néhány héttel ezelőtt úgy tűnt, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendelet az új KKV-k intézkedésére vonatkozóan történő módosítása érinteni fogja az Európai Regionális Fejlesztési Alapot is. Ezért tettük napirendre, viszont ez nem történt meg ezért most le kell vennünk a szavazási listáról. Koordinátorülés sem lesz, ahogy mondtam. Akkor ez az új változat a napirendnek, hogyha nincs kérdés, nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintem a napirendet. Úgy látom, nincs ellenvetés, interneten keresztül lehet követni az ülést. Ahogy mondtam, 6 előtt 10 perccel kell, hogy befejezzük, vagy megpróbáljuk befejezni az ülést, mert 6-kor a makrogazdasági feltételekről lesz egy trialógus. Kettes napi rendi pont elnöki közlemények nincs közlemény részemről. Hármas napi rendi pont. Jan Albrecht jelentés tervezetének a megvitatása egyes tagállamok számára az Európai Szociális Alapból biztosított pénzügyi allokációk. Ez a jelenlegi általános rendelet módosítása gyakorlatilag. Ján, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. A jelentésem egy olyan témával foglalkozik, ami könnyűnek és egyszerűnek tűnik, de azért lennének megjegyzéseim És mivel az Európai Bizottság képviselője is jelen van, ezért kérdést is fogok majd hozzájuk intézni. Szeretném elmondani, hogy milyen jellegű ez a rendelet. Az úgynevezett általános 2017-es időszakra vonat, 2014-es időszakra vonatkozó rendeletre vonatkozik, tehát az általános rendelet módosításáról van szó. A 1083-as tanácsi rendelet, amiről szó van. Az általános rendelkezések rendelete változtatja az alapok, alapra vonatkozó határösszegeket, és ez közvetlenül kapcsolódik a DAP 7 amely új pénzügyi elemeket vezet be. Ebben a témával kapcsolatban az a lényeg, hogy különböző finanszírozások közötti kapcsolatokat kell felfedezni. Lehet, hogy a bizottság ezt jobban meg tudja majd magyarázni, mint jó magam. A DAP 7-esnek az eredete valójában az Európai Tanácsi többéves pénzügyi keretre vonatkozó megállapodásból származik, konkrétan a brit rabatra vonatkozik. Új szinteket állapítottak meg, és az e- számítások következményei a tagállamok számára egyértelmű. Nincs egyenlőség az egyes tagállamok között. A brit rabattal kapcsolatos kifizetéseik tekintetében. Az összes számítást követően a bizottság azt találta, hogy három olyan tagállam van, ami valóban jelentős egyensúlytalanságot mutat. És gondolom, hogy kemény munka volt a mögött, hogy megoldást találjanak. És számunkra, ami most érdekes, hogy az Európai Szociális Alapból jön a megoldás. Itt találták meg azt a megoldást, hogy hogyan lehet csökkenteni a túlságos kiegyenlítetlenséget a brit rabat tekintetében. 150 milliós összegről van itt szó, ebből 100 millió Franciaország részéről, 20 Spanyolország és 30 Olaszország. A számok mások a rendelet tekintetében, mert a jelenlegi értéken történt a számítás. A rendelet a következőt mondja, és egyébként a jelentésem éppen ezért rövid, első olvasatban történő elfogadása a bizottsági javaslatnak. Ez azt jelenti, hogy figyelembe vesszük azt a tájékoztatást, hogy erre szükség van az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. Ahogy tudjuk, a brit rabat, a brit visszatérítés közvetlenül a kaphoz kapcsolódik. Politikailag fontos, hogy a bizottság az Európai Szociális Alapot használja, hogy közvetlenül a brit rabat miatti egyenlőtlenségeket ellensúlyozza. Hogyha ez a tagállamoknak megfelel, akkor rendben van, de azért azt is tisztáznunk kell, hogy a kohéziós politika tekintetében mi megáll, egyetértünk azzal, hogy ezt az egyensúlytalanságot csökkentik, és elvárjuk, hogy a parlament részéről egy ilyen gesztust a tanács is annak fog értekelni, illetve azok a kollégáink is ezt, ugye, vagy az ő részünkről is gesztus, akik az Európai Szociális Alapért harcolnak. Véleményem szerint a jelentésben próbálom magyarázni, hogy hogyan jöttek össze ezek a számok. Tehát a hetes dap 150 millió euróról van szó, a 2007-2013-as általános rendelkezéshez kapcsolódik mindez. Európai Parlament és a tanács rendeletéről van szó, ami a rendeletet módosítja. Elnök asszony, ha megengedi, kérem a bizottságot, hogy magyarázza ezt meg. Nem akarok az az előadó lenni, aki csak ítéletet hoz, és azt mondja, hogy rendben. Amikor elolvassuk a bizottságnak a javaslatát, akkor azt is látjuk, hogy melyik évre vonatkoznak ezek a kifizetések. Ebben a dokumentumban azt látjuk, hogy 2 és plusz 3-as évben lesz a kifejezés. 2013-ban nem lesz ez, vagy nincs ez. Plusz 3 Románia és Szlovákia esetében kéne, hogy legyen 2012-re vonatkozóan a dokumentumban. 2003-2013-as időszak szerepel. Lehet, hogy ez egy technikai kifejezése valaminek, pont annak, hogy a pénzt mindig késve fizetik ki. De amikor egy jogi szövegbe betesszük az N plusz 3-at kifizetési időpontként, akkor ez félreértéshez vezet. Változtatjuk a szabályokat? Vagy mi? Tehát N plusz 3 nem szokott lenni. A bizottság talán meg tudja magyarázni, hogy mi van az ő dokumentumokban. Itt nem egy nem hivatalos dokumentumról van szó, egy olyan hivatalos dokumentumról van szó, amit a parlament el kell, hogy fogadjon. Fontos számunkra, hogy megértsük. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, elnök asszony. Árnyék előadók tekintetében csak a zöldek részéről, illetve a szocialistáktól van információm. Konstanca a szocialisták nevében, utána Elizabeth. Yeah, um, I want to... Csak annyit szeretem volna elmondani, hogy árnyék előadónk nem tud sajnos itt lenni. A vonaton és Tirolianról van szó. De szeretné, hogyha nevében én néhány rövid megjegyzést megosztanék önökkel. És amennyire én tudom, a frakcióm teljes mértékben támogatni fogja ezt a jelentést, ezt az igen rövid jelentést és nem kívánunk módosítókat benyújtani. Elég egyértelmű a helyzet, és talán a mai háromadó egyeztetése is eljuthatnánk ezt az üzenetet, tehát hogy az együttdöntés eljárás keretében is nagyon röviden és hatékonyan tudunk eljárni, és a jövőbeli közös politikát semmi sem fogja veszélyeztetni úgy gondolom, hogy jó lehetőséget most arra, hogy megmutassuk a tagállamoknak, hogy képesek vagyunk intelligensen, hatékonyan együttműködni, tehát támogatjuk ezt a jelentést. Köszönöm szépen! Ezt az optimizmust azért kicsit uh, alása az, hogy, hogy az 50-es cikk az eljárási szabályzatból uh, sajnos alkalmazásra fog talán kerülni a három preambulum bekezdéssel kapcsolatban. Én akkor visszavonom a megjegyzésemet, tehát a regi szakbizottság tudhaték ugyan gyorsan együttműködni. Igen, e- ez igaz, jó ellen ezt még többször is bebizonyítani. Elizabeth a szó. Csak egy nagyon rövid megjegyzés. Egyelőre még nem egyértelmű, hogy a mi frakciónk hogyan fog viselkedni, ami a módosítók határidejét illeti. Hát számunkra nem csak olyan által felvetett kérdés merült fel, hanem itt ugye arra van szó, hogy bizonyos tagállamokat kiválasztottak, míg másokat kihagytak, pedig hasonló helyzetben vannak. Például Portugália nem került bele ebbe a felsorolásba, pedig egyértelmű, hogy ott lenne a helye. Éppen ezért a frakción belül még vita övezi azt, hogy hogyan is kívánunk reagálni erre, hiszen úgy tűnik, hogy önkényesen választották ki az említett országokat, nem egyértelmű, hogy miért pont ezeket az országokat választották ki, és talán a bizottság a, válaszokat ezzel kapcsolatban egyértelművel is megfogalmaztanák, hogy meggyőzze minket arról, hogy valóban ez a javaslat a megfelelő. Nekünk, nekem még fenntartásaim vannak, kétségeim vannak, megfelelő kiindulási alap, de, de mi még szeretnénk azon gondolkodni, hogy hogyan reagáljunk, és valószínűleg módosítókat is fogunk benyújtani. A bizottságnak is jó lehetőség ez arra, hogy meggyőzön bennünket a maga igazáról. A mi frakciónkban nagy az ellenállás ezen dosszió iránt, a jelen formájában, mint a tagállamok kiválasztásában, mint más kérdésekben. Amint mondtam, én úgy gondolom, hogy nem indokolták meg objektíven a tagállamok kiválasztása, tehát lehetőséget kap most a bizottság, hogy meggyőzzön minket, de egyébként módosítókkal fogunk élni. Az ECR nevében Olcsi Plasek kapja meg azt, szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném én is elmondani, hogy igen, óvatosak vagyunk. a korábban általán benyújtott jelentés kapcsán is ugye szerettem volna egy jól bevált eszközt alkalmazni, egy széles körben alkalmazott eszközt kívántam volna bevezetni. Ez a ö, költségvetést sem érintette volna hátrányosan. Ez a, az általános rendelet első módosítása, volt ugye, és most van egy újabb javaslat, amely további költségvetési forrásokat követel meg, Semennyire én tudom, Németország uh, ugye 30 milliót kell, hogy befizessen, uh, Lengyelország négyes felett, uh, és más országoknak is hozzá kell járulni a költségvetéshez annak érdekében, hogy ezt a rendelet módosítást meg tudjuk valósítani. Vannak még itt további országok is a listán, hát, tehát ezek is fontos érvek. Joachim Zeller kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is nehezen tudom értelmezni ezt az eljárást, hiszen úgy tűnik, hogy nem megfelelően zajlanak itt a dolgok. Úgy tűnik megint egy uh, csúcs találkozón született döntés alapján megint csak beleavatkoztak a költségvetésbe, amit már említettek, bizonyos tagállamokat kiválasztottak, amelyek most hirtelen új forrásokhoz jutnának. Hát a, a fiatalok munkanélküliség elleni harc mindig jól hangzik, de hát de hát tudjuk, hogy ehhez nem csak pénz kell, e kell e, ehhez teremteni a megfelelő struktúrákat is, és ez itt hiányzik bizony. ugye különböző pontokon próbálnak ugye pénzzel megoldást találni a problémákra, például ugye a menekültek kérdésére Olaszországban, de hát nincs is meg erre a pénz. Tehát a jelenlegi kötelezettségvállalások alapján ugye látjuk, hogy az Európai Unió kifizetési kötelezettségei eh, már is a fizető képességét felül múlja, tehát eh, honnan tudjuk mindezt finanszírozni? Az N plusz 2-es szabályt alkalmazzuk, akkor úgy tűnik, hogy a 2013-as eh, adatok alapján meghatározott kifizetéseket későbbre kell halasztani, pedig már tudjuk, hogy, hogy a kifizetési előirányzatok illetve a valós kifizetések között egyébként is mindig eh, komoly idők telnek el, nem tudom, hogy most akkor ezt hogy kimegyük megoldani. Hát itt 150 millió euró kifizetéséről van szó. Ennek érdekében most akkor spórolni fogunk? Lefaragunk költségeket? Vagy hogyan kívánjuk ezt, az, ezt a kifizetést megvalósítani? Számomra ez rejtély egyenlőre. Köszönjük szépen, jó, én Mielőtt bizottságnak megadom a szót, Jánt kérdezem, hogy kívánni még egyszer szó. Igen. Ha megengedi elnök azt, hogy mielőtt megkapná a bizottság a szót, szeretném elmondani annak érdekében, hogy tisztázzuk a válasz előtt a helyzetet. Tehát itt most a DAB, a költségvetés módosítási tervezet, tehát új pénzekről beszélünk. Igen, új pénzek, új források, ezt jól mondta a kolléga, a tagállamokból származó új hozzájárulások minden tagállam számára konkrét összegeket határoztunk meg. Ez nyilvánvalóan a dobnak csak egy részét jelenti, vannak ennek még további részei. Ez a az Európa Szociális Alapa kapcsolatos kifizetéseket meg fogja erősíteni, fe, növelni fogja ezekben az említett országokban. Éppen ezért a jelentésemben a határösszegeket, a értékeket az egyes tagállamokra vonatkozóan kiigazítjuk, tehát a három érintett ország számára a rendeletben módosítottuk a határösszegeket. Kérdés ugye az volt, hogy miért pont ez a három tagállam. Ezt majd meghalljuk a bizottságtól is, de ez az Európai Tanács döntés alapján született. Tehát ennek az a következménye, hogy a tagállamok közti egyensúly így tud herjálni, pontosan e, e három tagállam, nem négy és ötre van, hanem három tagállam, e, jut ez az összeg, ugye Romániáról se esetett volna szó, ott de hát az volt a kérdés, hogy most ezt megnyissuk-e más tagállamok felé, és nem, ez most a tanácsi döntés alapján az Európa Szociális Alap az ott meghozott döntéseket így tudja megvalósítani. Más tagállamokból származó forrásokat E3 tagállam fog megkapni. Arra a kérdésre válaszolom most, hogy ez új pénz, vagy régi pénz, új pénz, a költségvetés módosításban a DAB-ban meghatározott összegekről van szó. És ami szintén fontos, az az, hogy eddig úgy tájékoztattak bennünket, hogy a Koreper áldását adta a dabra, tehát most indul a három oldalú egyeztetés, de én is érdeklődéssel várom a bizottság magyarázatát. Köszönöm szépen, nincs több hozzászóló, akkor kérem, hogy a bizottság válaszol a kérdésekre, a kételyekre. Hát látják, hogy a bizottság kezében tartja a rendelet sorsát. Tehát ezt az eljárás kell alkalmazni? Ezeket a tagállamokat kell még támogatni? ha, ha jól értem, a parlamentet legkésőbb decemberben erről szavaznia kell. Morigina kolléga kapja meg. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm a további nyomást, amelyet ránk gyakorolnak itt az észrevételekkel. Te, azzal kezdeném, hogy köszönetet mondanék a Legeszek Bizottságnak, hogy ilyen gyorsan dolgozott és járt el ezzel a dosszéval kapcsolatban. Ahogyan az elnök azt is mondta, ugye mivel 2013-as időszakra van szó, éppen ezért muszáj most ezt elfogadnunk a kocsikat módosítás tervezet kapcsán, különben már nem tudjuk ezeket az összegeket kifizetni. Ahogy a Olbricht is elmondta, a Koreper már egyetértőse jutott az első, a javaslat első megtekintése során már is megállapodtak, hogy ezt támogatják. Megpróbálom tisztázni a homályos pontokat, de úgy gondolom Olbricht úr eh, prezentációja tökéletesen világos, vagy legalábbis számomra a javaslat nem a tagállami vitákból született az Európai eh, Tanács nyári csúcs találkozóján eh, esett szó arról, hogy aránytalan terhek ró a brit visszatérítés bizonyos tagállamokra, és az Európai Tanács a csúcs találkozóján úgy dönt, hogy költségvetési megoldást kell találni bizonyos tagállamok számára, amelyek a több éves pénzügyi keret megállapodásból ilyen terhekkel kell, hogy szembenézzenek, és ez tehát a válasz, hogy miért az érintett tagállamok aggájaira, nyilvánvalóan azon tagállamokra van szó, akik felvetették ezt a kérdést, és úgy nyilatkoztak, hogy a megállapodás számukra eh, problematikus. A bizottság részéről a javaslatunk célja az volt, hogy a fiatalok munkanélkülsége elleni küzdelmet szeretnénk megerősíteni, más alternatívák is felmerültek volna, de mi a prioritást ennek szavaztuk meg, az Unió egészében ezt a célt próbáljuk leginkább erősíteni. Tehát az ifjúsági munkahelyteremtési kezdeményezést is támogatnánk, amely a következő programozási időszakban indul el. Éppen ezért mi úgy gondoltuk, hogy, hogy mivel az prioritás, ez a program 2017 ezért most is ezt a célkitűzést támogassuk. A, amellett, hogy azok a tagállamok, amelyek felvetették ezt a kérdést, és megvizsgáltuk ezt a kérdést, megvizsgáltuk azt is, hogy mely tagállamokat érinti leginkább a brit visszatérítéssel kapcsolatos aránytalanság és hát az is fontos volt, hogy az általános 2014-2020-as pénzügyi keretet ne érintse ez, amelyről akkor folytik a tárgyalások. Éppen ezért a 2013-as időszakhoz csapnánk ezt hozzá. Ez a finanszírozás, amelyet mi javasolni kívánunk, ez az egyes tagállamokra adó terhekhez kapcsolódik, tehát a brit visszatérítés terhei, nehézségei, az volt a kiindulási pont, és tehát az ifjúsági fiatalok munkahelyhez jutását támogató kezdeményezéshez kapcsolatban szeretnénk ezeket a forrásokat felhasználni, és mindezek alapján tehát a 150 milliós összekerült megállapítása a három említett ország számára. Néhány konkrét észrevételre is reagálni, ami a fiatalkori munkanélkülösség elleni küzdelem kapcsán a különböző struktúrákat illeti, hát a már létező ESA által finanszírozott programokon keresztül fog megvalósulni, azaz a már létező struktúrákon keresztül fogjuk támogatni a fiatalok munkahelyhez jutását. Hogyha a javaslat elfogadásra kerül, akkor a bizottság együttműködve a tagállamokkal megvizsgálja, hogy hova kerülnek ezek a források, és meghatározzák a prioritásokat a finanszírozás számára. Ami az M plusz 3-as szabály alkalmazását illeti, tehát a dokumentumnak nem ez a legvilágosabb rész, elnézést kérek, az nem volt elég világos. világos. Hogyha megnézzük a javaslatot, itt az Európai Unió költségvetésből származó kiadásokról van szó. Tehát amikor a bizottság a különböző programok irányába teljesít kifizetéseket, akkor alkalmazzák ezt. Tehát ez a plusz 150 millió eurós összeg a három tagállam számára, projektekre kell, hogy elköltése kerüljön, 2015-ig kell ezt, de 2015 után még további 15 hónap áll a tagállamok rendelkezésére, hogy az áradokumentumokat benyújtsák a bizottság felé, és hogyha ezek megfelelőek, kielégítőek a bizottság szemben, akkor kerülnek ezek a források kifizetésre. Tehát még 2017-ben és akár 2018-ban is sor kerülhet még kifizetésekre a 2007-2013-as programok kapcsán. Tehát az M plusz 3, M, igazából M plusz 3 a programozással kapcsolatban. Remélem, hogy ez a magyarázat kielégítő és világos volt, de hogyha szükséges, akkor megpróbálom ezt még egyszer elmagyarázni. Köszönöm szépen, Jan kapja meg a szót szeretnék politikailag korrekt lenni, tehát ez az M plusz 3-as magyarázat, hogy most nagyon általánosan fogalmazva, nagyon-nagyon nyitott. És hogyha ezt akarják alkalmazni, akkor, akkor a valós kifizetésekre a következő évekbe kerül sor, és 2014-2020-ra esne, és most az M plusz 3, M plusz 5, plusz M plusz 7, az eh, teljesen más perspektívába helyezi ezeket a kifejezetéseket. Mindenki tudja, hogy a jelenleg csak az M plusz 2-es szabály működhet, tehát ez, ez az egyetlen, amelyről vitát nyithatunk. M plusz 3-as az jelenleg nem valósítható. Ugye ön a valós kifizetésekről beszélt. De szeretném, eh, szeretném valóban azt kérni, hogy az M plusz 3-at itt ez alkalommal ne alkalmazzák mert hát a rendszer, hát akkor félreértelmezik. Hogyha ezt egyszer bevezetjük, akkor mindenki el fog veszni, és nagyon nagy veszteségekkel fog ez járni. Akkor azt javasolnám, hogy az M plusz 3-at most ne alkalmazzuk, vagy, vagy hát ezek szerint önök ez alatt valami mást értenek, mint mi szoktunk ez alatt érteni? Ez elég zavaros. Elizabeth kapja meg a szót. Hát ez egy nagyon-nagyon problematikus, nehezen érthető dokumentum, ennek az előtörténetesen volt egyszerű. Tudom, hogy hát forrás hiányjal küzdködünk, ugye a tagállamokból származó források hát bizony hiányoznak a, a 2013-as költségvetés tekintetében is. Egy lyukról beszéltünk, és 2014-re ezért át viszünk bizonyos kifizetésekre, és ezek a források, amelyekről itt szó van, ezek sem hozzáférhetőek, hiszen a tagállamok nem növelték a befizetéseiket az uniós költségvetésben. Nem tudom, hogy most ez azért, mert ugye elhalasztották a kifizetéseket 2015-re, azért nem emelték eddig a befizetéseket, vagy mi az oka ennek? ez ugye a brit visszatéréssel kapcs van kapcsolatban, és a, ezt a pótköltségvetés nem a fiatalok munkanélküliség elleni harc indokolta, tehát nem ez a valós oka, nem ezért van szükség erre a plusz finanszírozásra. És de ugyanakkor, ha erről lenne szó, akkor Portugáliát is támogatni kellene, hiszen ugyanaz a helyzet ott és a fiatalok munkanélkülisége kapcsán, nekik is ugyanarra a támogatásra, pénzre lenne szükségük, ugyanolyan intézkedéseket kellene ott is finanszírozni. Éppen azért a nehezen vállalható ez a javaslat a közvélemény felé. Ha megnézzük, hogy mely tagállamok küzdködnek problémákkal, fiatalok munkahelyhez jutásával kapcsolatban, akkor a három említett országon kívül még más tagállamokat is támogatásban kellene részesíteni. De úgy látom, hogy a bizottság nem válaszolta meg a Portugáliával kapcsolatos kérdés, ezért talán elnök asszony, itt úgy tűnik, hogy új kérdések merültek fel. Jan, tehát el kellene talán magyaráznunk azt, hogy a tagállamoknak meg kell állapodniuk, annak érdekében, hogy, hogy mely tagállamoknak adnak plusz támogatásokat. Tehát 28 tagállam megállapodott ebben a három támogatás országban ebben a kérdésben. Ha most a fiatalok munkanélkülisége ellen kívánunk harcolni, egy új megállapodásra lenne szükség, ebben már megállapodtak a tagállamok. Tehát itt nem mindenkit érint ez a támogatás, és nem is mindenkit érint, aki a fiatalok munkanélküliségével küzd. Itt más okok húzódnak meg a háttérben. Itt a feltétel az azonban, hogy, hogy az adott országok a fiatalok munkanélküliség elleni harcra költse az adott forrásokat, amelyeket azonban nem ezen indokból kap, hanem a brit visszatértés kapcsán. Holnap négy óráig lehet nem, elnézést nem holnap, hanem 17-én javítja magát az elnökasszony, tehát 17-én van a határidőnk, mert novemberben a szakbizottságnak már szavaznia kell, decemberben pedig plenáris elé kerül a jelentés. De ezzel akkor lezárhatjuk ezt a napirendi pontot, és átjártunk a négyes napirendi pontra. Herman Winkler jelentése az intelligens szakosodásról. Herman, öné a szó. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A nyári szünet előtt az intelligens szakosodással kapcsolatos gondolataimat bemutattam, és a munkadokumentumban felvetettem néhány kutatással kapcsolatos kérdést. Először is köszönetetek szeretnék mondani a különböző érdekképviseleteknek, illetve a bizottság képviselőinek, akik nagyon értékesen járultak hozzá ahhoz a témához, hogy a régiók érdekében hogyan valósítsuk meg a hálózatépítést. Azt gondolom, hogy alternatíva nincsen a regionális innovációs erőkkel szemben, illetve az EU gazdaság erejének erősítésével szemben, és úgy érzem, hogy az intelligens szakosodásról szóló stratégia az út a régióink számára, annak érdekében, hogy céljaikat meghatározhassák a jövőre nézve, illetve az innovációs erejüket és az EU gazdaság erejét így tudják erősíteni, azért, hogy a jövőben még versenyképesebbek, ellenálló képesebbek lehessenek. A véleményemből az is kiderül, hogy az akadályok, amelyek még a régiók útjában állnak, léteznek, stratégiá megvalósítást akadályoztatva, széles körülön terjesztettem ki a jelentésemet, és a célon, illetve a címen is túlmutattam. A megbeszélések arra utaltak, hogy ennek így értelme is van, és a jelentés tervezetet nyitva szeretném tartani az önök értékes megjegyzéseihez, kiegészítéseihez. Azt gondolom, hogy önök mind nagyon-nagyon értékes tapasztalatokkal rendelkeznek a régiók kapcsán, és fontos, hogy ezek ide bekerülhessenek. Nagyon fontos, hogy a tervezetet közösen úgy tökéletesítsük parlamentként, hogy az érintett szereplőkkel, illetve um, saját magunk is megfogalmazunk jogalkotóként gondolatokat. A legfőbb pontokat szeretném kiragadni most ebből a jelentés tervezetből, így biztosítanék betekintést mindahhoz, hogy mi az, ami már nem képezte a jelentés tervezett témáját helyi és időhiánya miatt. A legfőbb kulcsfontosságú pontokat ismerik, nagyon fontos a prioritások meghatározása, megfelelő prioritások meghatározása, a régión belül a megfelelő szereplők összekapcsolása, a szinergiahatások kiaknázása a különböző támogatási programokból, illetve a régiók szorosabb összekapcsolása, a külső dimenzió, amelynek kapcsán úgy érzem, hogy a szövegben a 18-as és 19-as pontoknál még vannak hiányosságok, tehát a külső dimenzió még nincsen megfelelően benne a szövegben. A stratégia megvalósítása a régiók számára nem csekélység, amit a régióktól várunk, annak mind regionálpolitikai, mind kultatáspolitikai, innovációs, illetve iparpolitikai hatásos dimenziója is van, és ez egy hosszú távú, hosszadalmasabb folyamat, tehát nem lehet elkerülni azt, hogy hibákat kövessünk el, és a külső dimenziónál is több türelemre van még szükség, úgy érzem, de ezzel kapcsolatban majd még mondanék később néhány gondolatot. Minden régiónak arra kell törekednie, függetlenül attól, hogy mennyi pénzre számíthatnak, mennyire fejlettek, nagyon fontos, hogy az ex ante kondicionalitást esélyként éljék meg a saját maguk számára, és ez az eséllyel éljenek is. A megfelelő prioritások megtalálása nem könnyű. Sok régió számára túlságosan arra hajlanak a régiók, hogy túl sok prioritást határozzanak meg. Nehéz megtalálni azt, hogy hol találják meg a, a régiók a kritikus tömeget, anélkül, hogy túlságosan nagy lenne a specializáció, és ez különösen a KKV-kat eh, érinti, nem szabad megfeledkezni. A jelentés eh, nagyon sok régió számára a technológiákba való bekapcsolódásnak egy lehetősége, a különböző szolgáltatások megtalálása, és azt gondolom, hogy itt nagyon sikeres példákra, a regionális potenciálra, tudásra is lehet alapozni, illetve új piacokat kiaknázni. Megemlítésre méltónak tartom még azt, hogy az innováció minden fajtával kapcsolatban nyitottságot kell mutatni, nem csak a high-tech innovációkat szabad szem előtt tartani, különösen az egészségügy területén, a demográfia területén, és nagyon fontos a regionális gazdasági erő erősítése szempontjából az értékteremtő hálózatlánc kialakítása, kialakítása, mely az alapkutatásokon keresztül, az alkalmazás orientált kutatáson át, a technológiai transferig értékesíthető, eh, illetve vállalatok alapítását eredményezheti. Azt gondolom, hogy a sikeres stratégiának kulcsfontosságú előfeltétele az együttműködés, a kutatásban, oktatásban eh, és az adminisztrációban. Éppen ezért eh, az összes regionális szereplőnek közös eh, nézettel kell rendelkezni a jövőre nézve, és a vállalkozások itt különösen nagy szerepet jár, játszanak a tudásalapú társadalom meghatározó, és Egyedül ezt egyik vállalat sem tudja megoldani, éppen ezért a vállalati felderítő folyamat, meghatározó kifejezés, a KKV-kat szintén meg szeretném még egyszer említeni, illetve a KKV szövetségebe kapcsolódását is érdemes említésre méltónak tartom, és egy új modern igazgatási mentalitásra is szükség van, hatósági mentalitásra, és hogyha nem megfelelő irányban haladnak ezek a folyamatok, akkor úgy ezt a régiónak korrigálnia kell tudnia. Éppen ezért egy nagyon fontos monitoring és áttekintési megfelelő rendszerre van szükség, ez megfelelő mutatókra van szükség, számos adatra, amelyek eh, összevethetőek a régiók között. És egy ilyen közös eh, regionális innovációs vízió, ennek könnyebben megvalósítható, minél jobban össze vannak kapcsolva már most és a gazdasági szereplők a régiókban benne. Az innovációs e, közösségek segítségével, az EIT segítségével, illetve az innovációs klasztereken, az inkubátorok segítségével, innovációs központok és hasonló szervezeti egységek segítségével. A stratégia egyik nagyon fontos eleme, a, amelyet még nem hangsúlyoztuk megfelelően az összes régió esetében, ez az a külső dimenzió. A régiók nem csak uh, otthon kell, hogy erősítsék uh, a tudás alapú társadalmat, hanem határaikon kívül is. Sajnos kiesett a beszélő mikrofonja. Yes. Welche dann die eigene Wertschöpfungskette tehát ez ki kell, hogy egészítse a saját értékteremtő a hálózatot. Egy nagyon fontos előfeltételnek a gondolatnak, egyetem megvalósításának egy nagyon szoros együttműködés a regionális szereplők között, de mert hogyha valaki otthon nem tudja megszervezni a saját folyamatait, akkor nem tud Európa szerte együttműködést kialakítani más régiókkal. Vannak a nagyon jó például regionális együttműködésnek Európában, a Silicon Europe egy ilyen nagyon pozitív példa, itt olyan régiókról van szó, akik a kutatási keretprogram keretén belül használják ki ezt a lehetőséget, hogy együtt működjenek. Ez azonban nem a, az általános szakmányos eset. Nagyon sok régió óckodik attól, hogy együttműködik más régiókkal, szégyeli magát úgymond, nem akarják néha saját konkurenciát bevonzani, illetve nincs megfelelő humán erőforrás, illetve adminisztráció, adminisztrációs kapacitás az ilyen típusú együttműködésekhez függetlenül az RTC-tektől szeretnénk arra bátorítani a régókat, hogy többet működjenek együtt. A programunk 15%-át az adott régió területen kívüli programokra is fel lehet használni és megnézzük majd a következő finanszírozási időszakot hogyan kezeljük. A jelentős tervezetben más területeket már részletesen megemlítettem. Az Európai Uniót szeretnénk jobban igénybe venni, tanácsadó segítő munkáját, a szinergiahatásokat is szeretnénk elérni a tervezetnél, tervezésnél, megvalósításnál, jobban össze szeretnénk kapcsolni a régókat a szeviai platform tanácsadási tevékenységet, és szeretnénk igénybe venni, és várom a módosítókat, biztos vagyok abban, hogy egy jó anyagot tudunk majd elkészíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A szocialista képviseletben Jens, Jens nincs itt. Nikol, szeretné teljesíteni Jenset, te vagy az árnyék jelentéstevő? Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα νομίζω για τις περιφέρειες, ειδικά ez a téma rendkívül fontos a régiók számára, különösen um, olyan országokban, ahol nagyon erőteljes a válság. Az innováció és a kutatás lehetőséget biztosítanak a válságból a kilábalásra. Én vissza szeretnék térni bizonyos elemekre, amelyek uh, megnehezítik uh, a régiók életét, különösen olyan régiókét, akiknek különösen aktív szerepre van-e szükségük a kutatási innováció és egyéb területeken. A sikerek jó kooperációra alapulnak a különböző szereplők között. Éppen ezért szeretnénk itt az innovációra tenni a hangsúlyt. Nagyon fontos, hogy az önkormányzatok, az egyetemek, a civil társadalom is részt vegyenek ebben. És azok a, a régiók, akiknek leginkább különösen szükségük van um, erre az előrelépésre, ők a legképp, legkevésbé felfegyverkezettek. Ami az innovációt illeti, illetve az innovációs eszközt, itt a régiók uh, ismerik leginkább a problémáikat, és hiányzik a kutatás erről a területről, hiányzik az innováció, a technológiai fejlődés. Éppen ezért a jó együttműködés szükségességét meg kell érteni, látni kell ezt. Nagyon fontos, hogy minden eh, régió élhessen a kutatásban innovációs lehetőségeivel, de ezzel egyidejűleg az is nagyon fontos, hogy ezek a régiók együtt tudjanak működni európai szinten is más régiókkal, amelyeknek több tapasztalatuk van például az innováció területén, és akik segíthetnék a többi régiót. De ez itt alapvető fontosságú. Én regionális tanácsadó vagyok, és kiderült számomra az, hogy a régiók egy része nem érti igazán azt, hogy mit kell tenni. Azt gondolom, hogy a specializáció szakosodás szükségessége, az innováció szükségessége, a kutatásra is alapszik, és nagyon fontos, hogy bizonyos szervek innovációs elképzelésekkel álljanak elő. nehéz megérteni azokat a javaslatokat, amelyeket föntről indítanak el. Én azt gondolom, hogy meg kell próbálni megfelelő struktúrákat kialakítani, infrastruktúrát kialakítani, amelyek lehetőséget biztosítanak az információs terére. Hogyha bizonyos régiók nem értik meg ezt a dimenziót, akkor még nagyobb nehézségeket fognak megélni és a már így is nehézségekkel küzdő régiók nehézségei csak tovább súlyosbodnak. Vannak olyan régiók, amelyek szeretnének eszközöket felvenni a következő finanszírozási időszakban, mégis projektbeli problémákkal rendelkeznek. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos az információ cserére lehetőséget biztosítani a bizottságon belül is, és nálunk is. Nagyon fontos a képzés kérdése is. Hogyha például a parlamentben bizonyos regionális napokat tudnánk szervezni, ez nagyon jó lenne, hiszen vannak olyan régiók, akik nem rendelkeznek megfelelő technikai eszközökkel és tapasztalatokkal, annak érdekében, hogy innovációt valósítsanak meg. Mert fontos, hogy ők jobban megértsék azt, hogy mire van szükség. És nagyon fontos a szociális partnereket is bátorítani, azért, hogy ők csoportban dolgozzanak együtt. Hiszen ez szintén segítené azokat a régiókat, akik nem rendelkeznek csoportmunkában, hálózatban való munkában végzett tapasztalatokkal. Tehát nagyon fontos a leginkább tapasztalt szervekre támaszkodni. Ezen kívül a technikai eh, segítségnyújtást is meg kell erősíteni a régiók esetében. Tudom, hogy eh, a bizottság eh, bizonyos kutatásokat, specialistákat finanszírozott, támogatott, azért, hogy a régiókat támogassák, de nem tudom, hogy a régiók tisztában vannak-e ezeknek a típusú támogatásoknak a meglétével. Nem tudom, hogy ők tudják-e, hogy milyen eszközöket vehetnek igénybe. Van még egy további eszköz is, illetve egy további szempont. Nagyon fontos a fiatalokat is eh, megtalálni ebben a regionális folyamatban, illetve őket is megszólítani. Hiszen néha egy kicsit a peremre szorulnak, és nem eh, igazán követik a helyzetet. Nagyon fontos, hogy őket bevonjuk a részvételbe, a prioritások meghatározásába is. És fontos beszélni arról, hogy vannak speciális viták is, például a, a szén felhasználásával kapcsolatban, a tiszta források felhasználásával kapcsolatban. Köszönöm szépen! will mich deutlich kürzer fassen. Äh, zuerst ist fest megállapítható az, hogy ez egy jó jelentés, még akkor is, hogyha a smart specializáció egy olyan kifejezés, aminek én nem igazán örültem, de volt meghallgatás is, és én tájékozódtam a témában, mint amit tettem a kifejezés nem igazán tetszik, de hát el tudom végül is fogadni. Még meg a tartalmat, a tartalmat életi, az együttműködés a régiók között rendkívül meghatározó. Azt gondolom, hogy a platformról, a régiók bizottságáról el kell gondolkodni, az együttműködés intézményesítéséről, hiszen egyébként csak ülésezünk, amely talán egyszer létrejön önkéntes alapú, de azt gondolom, hogy nagyon sok régiónak szüksége van erre a cserére, erre a tapasztalat cserére, információ cserére, és itt a külső dimenziót különösen fontosnak tartom, ami az innováció illeti, illetve ezt a fogalmat, itt már utalás történt arra, hogy itt nem csak egy technikai jellegű innovációról van szó, hanem szociológiai, környezeti innovációról is, Fontos egyértelműsíteni azt, hogy nem csak technológiai folyamatokra kell itt támaszkodni. Nagyon örült a modern hatósági mentalitás kifejezés használata, viszont örültem volna, hogy ezt pontosítjuk, és azt gondolom, hogy a bürokrácia kérdése jelentős kérdés, Azt gondolom, hogy itt egy jó dologról van szó, és nagyon örülök annak, hogy ezt meg is lett úgymond indokolva. Köszönöm. I don't have any more uh, requests for floor, so be... Senki más nem kér szót, úgyhogy mielőtt Mikelen Dabasszónak adom meg a szót. Még egy kérdést föltennék én is. Tudnának-e minket tájékoztatni arról, hogy a Sevilla platformmal kapcsolatban milyen tervei vannak a bizottságnak a következő több éves pénzügyi keret tekintetében, illetve az európai fiatalok szerepe mi lesz ebben a platformon. Köszönöm, elnök asszony. Gyorsan reagálok. Úgy gondoljuk, nagyon jó a jelentés, és hasznos. Azért hasznos, mert időszerű, és most bele is megyek a részletekbe. Három fő megjegyzésem lenne a jelentésükkel kapcsolatban. Az első az új kormányzási módszerekre és a prioritásokra vonatkoznak. Néhány tisztelt képviselő utalt ezekre. Mi úgy gondoljuk, hogy ez nem formális kötelezettség kell, hogy legyen. Nem úgy kell, hogy működjön, mint ahogy önök erre utalnak a jelentésben. Dinamikus, nehéz, tapasztalati és hosszú ideig tartó folyamat kell, hogy legyen. Mire, mi, kiket von be ez a folyamat? a vállalkozásokat és az egyetemeket. Lengyelországban például azt látjuk, a régiók azt mondják, hogy végre először 500, több mint 500 üzletemberrel egyeztettek, és lehetett velük beszélni a következő generációk helyzetéről. 900 fős megkérdezéses közvéleménykutatást végeztünk Extremadurában, és a nagy részük ezeknek az embereknek KKV-kban dolgoznak, és számukra is fontosak ezek a prioritások. Az innovációt nem lehet diktálni, kultiválni lehet. És az intelligens szakosodás, bár egy furcsa és technokrata hangzású elnevezés, pont ezt teszi. Nyílt a hozzáférés, nyílt a részvétel, növekedés az innováción keresztül, új módszerekkel, és ezek a legfontosabb témák. Itt feltételként szerepel ez, hogyha az Európai Fejlesztési Alapból pénzt akarnak, akkor legyen jó a stratégia. És ez már újdonság. 13 partnerségi megállapodást kaptunk be informálisan, tervezett formájában mostanáig. A minisztériumok nem tudnak egymással beszélni, ez a valóság. És most először komolyan mondhatom, hogy erőfeszítéseket tesznek. Gazdasági minisztériumok, a kutatási, fejlesztési részlegekkel, intézményekkel próbálnak közös tervet összeállítani. Üdvözöljük azt, hogy az innovációt széles körben kívánják értelmezni. Itt nem csak high-techről van szó, nem csak szűk értelemben kutatásról, fejlesztésről van szó. Itt körű innovációról van szó a legtöbb európai régió számára technológia adaptációra van szó, sőt, szociális innovációra is szó van. Említik a jelentésükben a szociális kihívásokat. Az elnök asszonynak is válaszolnék, hogy mik a terveink. A jó hír, hogy ma azt mondhatjuk, hogy 13 kormány regisztrált már ezen a platformon, és 139 regionális kormány is. Elnök asszony, az európai földrajz, az európai térkép háromnegyedét lefedjük. Románia és Írország is csatlakozott nemrég. Ez a platform a gyakorlatban segít nekünk stratégiát készíteni és végrehajtani. És ezt nem föntről a bizottság írja elő. Peer review rendszerben működik ez nagy részt. A regionális kormányok egymást értékelik, egymásnak adnak tanácsot, és mi készen állunk arra, hogy segítsünk. Több mint 900 szakértünk van, a bizottság fizeti ezeket a szakértőket, ők segítenek. Tervünk az, hogy a platformot kibővítjük a következő három évben a technikai támogatási pénzünkkel. Sőt, a amiről, amit önök említenek, Van Ristenloin úr is követi. Két pilóta kezdeményezésünk van az egyik Görögországban, az egyik legszegényebb területen, pontosan az intelligens szakosodás fejlesztése érdekében. A régiókon átnyúló aspektus és szinergiák kérdésével kapcsolatban. Egy szevilei kollégánk most először próbálja felmérni a régiók szakosodását, vagy inkább azokat a technológiai területeket, amelyeken könnyebben tud együttműködni a régió. Persze a feltérképezés még nem elégséges, pontos, és hogy erőfeszítéseket tegyenek ezekben a szakágazatokban. Az önök segítségének köszönhetően most már a régiók egy operatív programban, amit más országban hajtanak végre, 15%-ig kaphatnak támogatást. Így az együttműködés és a regionális együttműködés is kedvezőbb lett, egyszerűbb lett. Az új interreg szabályokra is utaltak, klaszterek közti együttműködést is tudjuk támogatni, hiszen ők fontos szereplői az intelligens szakosodásnak. Végül elmondanám, hogy nagyon hálásak vagyunk a Régi Szakbizottságnak, hogy november 8-án, és most a görög képviselők nevében is szólok, egy politikai konferenciát szerveznek, az elnökasszony, Van Rompuy elnök úr, két bizottság, három főigazgatóság, már több mint 300-an reagáltak, és már nincs is elég hely. Úgyhogy hálásak vagyunk ennek a programnak a szervezésére, reméljük, hogy eh, előre tudunk majd lépni, tovább tudunk együtt gondolkodni az intelligens szakosodásról. Végül a szinergiák tekintetében a strukturális alapok és a Horizon 2020-as tekintetében a szinergiákról fogunk foglalkozni már decembert követően. Elnök, köszönöm szépen. Herman eh, nem, nincs megjegyzés ezzel kapcsolatban, akkor tájékoztatnék mindenkit arról, hogy a módosítók benyújtásának a határideje október 18-a, most péntek, 12 óra. Október 18-12 óra módosítók benyújtásának a határideje. Köszönet a bizottságnak, le is zárom a napirendnek ezt a pontját. Szavazunk Bizonyára emlékeznek, hogy módosítottuk a napi rendet, nem szavazunk az 5-ösről és a 6-osról. Már is következik a 7-es pont, Patrice Tirogyen véleménye. Ah, I would like to. Could we, could we, call you? Kollégák, kérem helyezzék be a kártyájukat, ellenőrizni szeretném, hogy működnek-e a szavazógépek. Megnyitom a szavazást. Le, megnyitom a szavazást. No, no, I'm just checking. Yeah, okay, just... So we are checking the vote. Uh, there are very few people. Ellenőrizzük most csak a szavazást, de hát nagyon kevesen szavaznak. Forum, no? 28. Yeah, yeah, yeah. Okay. We have. We have very fragile forum, so I would like you to épp, hogy megvan a szavazóképességünk, kérem mindenki maradjon itt a szavazás végéig, lezárom a szavazást. Most, ahogy mondtam, Patrice Triroyen jelentéséről szavazunk, át is adom a szót az előadónak. Triroyen úr. Par décision du Conseil européen. Tanács részéről a módosították ezt a dokumentumot július 12-én 2014-es határidővel vagy hatállyal egy tengeren túli terület majd útra periférikus terület, területé vált a Lisszaboni szerződés két cikkének az értelmezésének az alapján. Így az Európai Unió joga lesz érvényes majotton 2014. január 1-től. Ez azt is jelenti, hogy európai finanszírozások és programok végrehajtása a terület képességétől fog függeni, hogy mennyire tudják tiszteletben tartani az európai előírásokat, konkrétan az infrastruktúrák tekintetében. Az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament számára azt javasolta, hogy egy sor derogációs intézkedést hozzunk azért, hogy a fokozatos átállást és az európai jogszabályok fokozatos átvételét tudjuk biztosítani majot számára. Amiről jelenleg szavazunk, azok speciális intézkedések a halászatra vonatkozóan, környezetvédelemre és a vízminőségre vonatkozóan az átmeneti intézkedések tekintetében mindenek három dimenziója van Egyrészt az egyenlőség a régiók között minden tagállamnak joga van az irányelvek és a rendeletek átültetése tekintetében. A második elem a jogbiztonság és a finanszírozási biztonság a területnek. A, ezért a francia bíróság elé került ez a kérdés, de ezt úgy gondolom, hogy túlzás. Ezeknek az intézkedésnek a végrehajtása egy sor feltételhez kapcsolódik, és ez az európai finanszírozást korlátozná majotton, pedig nagy szükségük van rá. A többi ultraperifékus eh, régiókhoz hasonlóan Májotnak is olyan infrastruktúrális lehetőségekre van szüksége, mint ami más európai régiókban is. A halászat területén, az élelmiszeripar területén valós szükség van, és a dinamikák másképp működnek ezen a területen. Ezért figyelembe kell venni ezeket a feltételeket, persze úgy, hogy ez ne zavarja az egységes piac működését. A helyi igények alapján újra be kell vezetni a Lisszaboni Szerződés 349-es cikke alkalmazását. Ez az Európai Bizottság ismételte meg tagadta ennek a cikknek a használatát, ennek a lehetőségét, mint jogalap, amely derogációra ad lehetőséget az, er- a közösségi jogszabályok alkalmazása tekintetében. Ezek a rendelkezések a szerződésben szerepelnek, és a bizottság az őrzője az alapszerződésnek. A többi javaslat pedig az alapi témákra vonatkozik. Egy a vízminőségre vonatkozóan egy konkrét felállítása több mint 200 millió eurós lehetőséget kapott Majot területe az egyfőre jutó GDP alapján történt az összegek kiszámítása. Majott számára szükséges befektetéseket ugyanakkor 600 millióra becsülik, ezért a finanszírozás helyi problémákat okoz, konkrétan a föltulajdon tekintetében a, azt lehet mondani, hogy a bizottság javaslatai a reális. A halászat tekintetében is a halászati programokkal kapcsolatos tárgyalások során olyan intézkedéseket kell bevezetni, ami lehetővé teszi, hogy Majótban a partvidéki halászat fejlődhessen. Az Európai Bizottság tárgyalások során ezt nem vette figyelembe a szöveg 2014. január 1 előtt kell, hogy életbe léphessen, hogy hatályos lehessen. Az két szakbizottság, az ENVI és a PES, a halászati szakbizottság teljes mértékben kell, hogy ismeri a véleményünket, mielőtt szavaznak. Köszönet a figyelmére az összes kollégának. nagyon ellentmondásos és nagyon rövid határidő állt rendelkezésünkre. Köszönöm még egyszer a kollégáknak. Aki esetleg elfelejtette, annak szeretném elmondani, hogy mivel az MV és a PES, a Halászati Szakbizottság ütemezései miatt nem volt lehetőség arra, hogy megvitassuk ezt a kérdést itt a szakbizottság előtt, ezért beszéltük azt meg, hogy itt a szavazás előtt mutassa be a véleményét a módosítási, árnyék előadó és a többi eljárás persze tiszteletben tartottuk, csak nem volt elég idő, hiszen sürgősen kell elfogadnunk ezt a véleményt, és ezért nem tudtunk külön vitát folytatni erről a témáról. Akkor most megkezdjük a szavazást. Hármas módosító indítvány mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk hatos mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. A néppártiak nem emelték fel a kezüket, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Idézetek 1-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Preambulum 10-es módosító mellette ellene, tart, ellenőrizzük a 10-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Végső szavazás elektronikusra, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 25, 4 és egy egy ellene és négy, taga, négy tartózkodás. Elfogadtuk, köszönjük Tirolien úr jelentését, véleményét, és most megkezdjük a következő szavazást. 8-as napi rendi pont. 5-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk, 13 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk, idézetek egyes módosító mellette, egyes mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartozkodik. elfogadtuk, 3-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végső szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. 27 mellette 4 tartózkodás, elfogadtuk. 9-es napi rendi pont. Rossz Eszter. Rossz Elszerez Faragút véleménye, 9-es napi rendi pont tehát. Uh, can we start the vote? Megkezdhetjük a szavazást. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 13-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartozkodik, nem, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 12-19 arányban. Hármas módosítom mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette, ellene Ellenőrizzük a 16-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 13-18 arányban. 17-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 18-as részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2-es rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette mellette, ellenőrizzük a 19-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 26 igen szavazat, 5 ellen szavazat. Hát ez furcsa. 20 asra szavazunk mellette. Lambert próbálok téged követni, de úgy látszik, nem mindenki követi a te utasításodat. Nem, úgy látom, nem te vagy az irányadó a frakciódban. Tehát 20-as mellette kiszavaz még egyszer, ellene tartózkodás elfogadva. 21-es szóbeli módosítóval ellen, ellenző valaki a szóbeli módosított? Nem, akkor szavazunk a 21-es mellette, ellene tartozkodás elfogadva. 4-es szintén szóbeli módosítóval ellenző valaki? Nem, akkor mellette kiszavaz erre tartózkodás elfogadva, 22-es részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette ellene tart, um, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva 18-13 arányban. Hatosról szavazunk mellette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 27-es nem kompatibilis a megfelelő jogalkotási szövegezéssel, erről nem szavazunk. 7-es mellette ellenetartozkás elfogadva, 1-es mellette ellenőrizzük az 1-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-14 arányban elfogadva, 8-as mellette ellenetartozkás elfogadva, 9-es mellette ellenetartozkodás elfogadva, 10-es szóbeli módosítós, valaki ellenzi ezt, nem, akkor szavazzunk, mellette ellenőrizzük a 10 Lezárom a szavazást. 17-13 arányban elfogadva. 11-es mellette ellene, ellenőrizzük a 11-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 17-12 arányban. 11-es módosító mellette ellene ugyanez a sztori, úgyhogy még egyszer elektronikusan szavazunk erről, és 12-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 18-12 arányban, záró szavazást elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 29, igen szavazat egy tartózkodás. 10-es napirendi pont Maritela Sánchez Schmid véleménye. Készen állunk a szavazásra? Kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 60-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 3-as mellette, Ellenőrizzük a hármast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19-12 arányban 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 5-ös mellette. Ellenőrizzük az 5 Lezárom a szavazást. 19-12 arányban elfogadva 6-os mellette ellenáll, ellenőrizzük a hatost. Olyan kevesen emelték fel a kezüket, hogy ellenőrizzük a hatost. Lezárom a szavazást, elfogadott 16-14 arányban. 7-es módosító mellette ellenáltartozkodás elfogadva, 8-as mellette ellenáltartozkodás elfogadva, 9-es mellette ellenáltartozkodás elfogadva, 10-es mellette ellenáltartozkodás elfogadva, 11 mellette Ellenőrizzük a 11-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 19-12 arányban. 12-es módosító mellette. Ellene. Mellette senki sem emelte fel a kezét, úgyhogy akkor az elveszett. Lambert egyedül te szavaztál ellenőrizzük az a legjobb 12-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva 13-18 arányban 61-es honosító mellette ellene elutasítva, 13-as mellette ellene Egyáltalán nem egyértelmű, úgy tűnik elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. Tehát 13-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva 14-17 arányban. 62-es módosítóról szavazunk mellette ellentartozkodás elutasítva, 15-ös mellette ellentartozkodás elutasítva, 16-os mellette Ellenőrizzük a 16-ost. Megnyitom a szavazást. Leszárom a szavazást. Elfogadva. 18-15 arányban, 17 mellette ugyanaz a helyzet, ellenőrizzük ezt, és megnyitom a szavazást. Closed. Leszárom a szavazást. 17-15 arányban elfogadva. 63-as mellette ellenetartózkodás elutasítva, 18-as mellette ellenetartózkodás. Nem, ellenőrizzük a 18-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-15 arányban elfogadva. 19 mellette ellenőrizzük a 19 as Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-15 arányban elfogadva. 20-as mellette Ellenőrizzük a 20-ast. Úgy gondolom, ezek mind nagyon szorosak. Most három a szavazást. 17-15 arányban elfogadva. 21-es mellette. Ugyanaz a helyzet, ezt is ellenőrizzük. Én vagy feltételezzük, hogy elfogadod, de inkább ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 17-15 arányban elfogadva, 22 ugyanez a helyzet, erről is megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 17-15 arányban elfogadva, 64-es mellette ellene tartózkodás a 23-as mellette ellenőrizzük a 23-as. Talán megint ugyanaz a helyzet? Hmm, lezárom a szavazást. Igen, 18-15 arányban elfogadva. A következők visszavonásra került, a 27-esről szavazunk. Ezt ellenőrizzük is, úgyhogy elektronikusan megnyitom a szavazást. Elfogadva 20-13 arányba, 66-os mellette, ellentartózkodás a 28 os mellette, ellenőrizzük a 28-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva 19-12 arányban, 60 és mellette ellene tartózkodás elutasító. Ha 29-es ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 17-16 arányban elfogadva, 30-as mellette, ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva, 23 arányban. 31-es mellette ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Beszárom a szavazást. Elfogadva 17-16 arányban. 32-es mellette ellene ugyanaz a helyzet ellenőrizzük. Akkor vegyük úgy, hogy elfogadtuk, de néha van ám különbség. Én mondja az előbb azt, hogy én nem szeretném, hogyha azzal vádolnánk, hogy Lambertet eh, előnyökben részesítem. Tehát megnyitottuk a 32-esről a szavazást. Most pedig eh, mindjárt le is zárjuk. Igen. Ugyanaz a többség. 33-as eh, mellett, hát igen, ugyanaz a helyzet, úgyhogy elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Úgy szintén elfogad, ugyanaz a többsége 68-as mellett. Nem, nem, ez okafogyatá vált 69-es mellette, ellene tartózkodás autosítva, 14-es mellette, 14, ugyanaz a helyzet, megnyitom a szavazást a 14-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítva 15 14 arányban. 70-es mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 71 mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 72-es mellette 72-es visszautasított? Elutasította? Igen, akkor 35-ös mellette. Ellenőrizzük a 35-öst. Lezárom a szavazást. 15-15 arányban elutasítva. Van, aki nagyon elaludt itt. 72-es mellett ellentartózkodás elutasítva, 35-ös ellenőrizzük a 35-öst. Lezárom a szavazást. Elfogadva 17-13 arányban. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellenőrizzük a 37-est. Te vagy a koordinátor. Nem mondhatja azt, hogy nem én voltam. 16-14 arányban elfogadva. 73-as mellette ellenőrizzük ezt is. Megnyitom a szavazást. elfogadva 16-14 arányban, így nem szavazunk a 40-esről, de a 41-esről igen, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42-74-es ezek azonosak, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44 és 75-ös azonosok mellette ellentartózkodás elfogadva, 45-ös mellette ellentartózkodás elfogadva, 46-76 együtt, mellette ellentartózkodás elfogadva, 47-es mellette ellene elfogadva, 48 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 49 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50-es mellette ellene elfogadva. Nem. Mit kellene tennem? Kérdezi az elnökasszony. Egy kicsit összezavarodtam. Ellenőrizhetjük örömmel. Melyiket kívánják ellenőrizni? 49-esről szavazunk? Mellett eltartózkodás elfogadva, 50-es mellette eltartózkodás elfogadva, 51 mellette eltartózkodás elfogadva, 52 mellette ellenőrizzük az 52-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-13, amin elfogadva, 53 mellette ellenőrizzük az 53-ast, megnyitom a szavazást. Leszárom a szavazást. 18-13 ami elfogadó 54-es mellette, ellenőrizzük az 54-es, megnyitom a szavazást. Leszárom a szavazást. Elfogadva 18-13 arányban 55-ös mellette, ellenőrizzük az 55-öst. Leszárom a szavazást. 18 ben elfogadva. 56-os mellette ugyanaz a helyzet, megnyitom tehát a szavazást az 56-osról is. Lezárom a szavazást, 18-13 arányban elfogadva, 57-es mellette el, hát elfogadva, 58 mellette. Ötvennyolcas elfogadva, egyes a mellett ellen tartózkodás elfogadva, 59 mellette ellen tartózkodás elfogadva. Záró szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Okay. The vote is closed. Leszárom a szavazást. Nem kell mindenkinek szavazni. De azok, akik szavaztak, tehát ezt látjuk itt. Most pedig rátérünk a 11-es napi rendi pontra. Joachim Zeller véleménye. Mindenki? Készen el? 21-es módosító mellette ellene mindenki elezi, akkor elutasítva 25 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1-es mellette, 1-es mellette, legjobb lesz ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 2-es, ellenőrizzük a kettes. Valószínűleg ugyanebben az arányban. Látjuk majd a többséget. Lezárjuk a szavazást. 16-15 arányban elfogadva. Valaki nem szavazott, nem tudjuk melyik oldalon. 28-as mellette ellentartózkodás elutasítva, 3-as mellette ellenőrizzük a 3-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadva 17-15 arányban. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadó 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadó 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadó 31 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 6-os mellette ellentartózkodás elfogadó, 7-es mellette tartózkodás elfogadva, a 32 mellett ellen tartózkodás elfogadva, a 8-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, a 33-as mellette ellen tartózkodás elfogadva, a 9-es mellette ellen tartózkodás elfogadva, a 10-es mellette ellen tartózkodás elfogadva, a 34 ellenőrizzük a 34-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 17-15 arányban. 35-ös mellette ellenőrizzük a 35-öst, és megnyitom a szavazást. Leszárom a szavazást. Elfogadva 17-15 arányban, elfogadva 36 valószínűleg ugyanaz a helyzet, ezt is ellenőrizzük 36-os, tehát. Leszárom a szavazást. 16-15 arányban elfogadva. 11-es mellette ellene elfogadva, 12-es mellette ellene elfogadva, 37-es illetve 13-as mellette ellene elfogadva, 30-as mellette ellenőrizzük a 38-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-13 arányban elfogadva, 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 40-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 41 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 42 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 43-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 44 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 45 nem kompatibilis a megfelelő jogalkotási szövegezés, és ez egy érdekes, ez a megfogalmazás 14-es mellett az ellenet tartozkodás elutasítva, 15 mellett ellenet tartozkodás elutasítva, 16-os mellett ellenet tartozkodás elutasítva, 17 mellett ellenet tartozkodás elutasítva, 18 mellett ellenet tartozkodás elutasítva, 19 mellett ellenet tartozkodás elutasítva, 20-as mellett ellenet tartozkodás elutasítva, 21 mellett ellen, ellenőrizzük a 21-es. Köszönjük, Skonstantin, mert egész eluntam magam. The a szavazás 17-15 arányban elfogadva. 22-es mellette ellenet tartozik. Ugyanaz a helyzet, úgyhogy ezt is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 17-15 arányban elfogadva 23-as, ugyanaz a helyzet nem elutasítva. Elektronikus száros szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 igen, 3 tartózkodás elfogadva, gratulálunk. Következő 12-es napi rendi pont Aldrich Vlassák véleménye a regionális minőségi Oh. Compromise one, who's in favor? Egyes kompromisszum mellette el elfogadva, négyes mellette ellenőrizzük a négyes módosítót, megnyitom a szavazást, elutasítva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizenkettes mellette Ellenőrizzük a 12-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellenőrizzük a 16-ost. Lezárom. Elfogadva. 19-es mellette ellene 19-es még egyszer, még egyszer 19-es mellette, ellenőrizzük a 19-est. The vote is closed. It's rejected 13 to 18. Amendment 20. Elutasító 20-as mellette ellenőrizzük a 20-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette ellene elfogadva, 26-os mellette a 26 ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva. 27-est, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as a 28-asra szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva, A 28-est elfogadtuk. Sorry, so we vote 28, 29. 29 in favor. A 29-es mellett ki van? Mellette, ellene, ellenőrizzük a 29-eset. We close the vote. Lezárjuk a szavazást, elutasítva. 31-es mellette ellenőrizzük a 31-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva 17-14 ellen elektronikus végzésre szavazás. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 30-as mellette gratulálok és áttérünk a 13-as napi rendi pontra. We have, we have one hour. We have one opinion and, and two reports. So we might have uh, postpone the, the, the, the point. Uh, the dear colleagues, we have one hour. Uh, Kedves kollégák, kb. egy óra időnk van. Uh, egy véleményes két jelentés tervezetünk. We, we most likely we might not make the, the, uh, the last point elképzelhető. Sajnos az utolsó pontra már nem fogunk tudni sort keríteni Elizabeth Schröter munkadokumentumának megvitatására, vagy pedig mindenki beleegyezik abba, hogy 20 percet szálljunk pusztán a jelentésekre. Összesen egy óránk van, és nem több, három napi rendi pontunk van. Ha normál menet szerint haladunk, akkor az utolsó pontra nem lesz lehetőség. Tehát vagy mindenki egyetért azzal, hogy csak 20 perc rendelkezés az összes jelentésnél, vagy pedig az ön munkadokumentumát áttesszük novemberre. A politika koordinátorok kére segítsenek engem a döntésben. Ha ő nem bánja, akkor ezt el is haladhatjuk. Én azt gondolom, hogy ezt elhalaszthatjuk, hiszen már összeültünk az árnyékjelentéstevőkkel, ez a véleménycsere még eh, nem nyilvános, de már sor került rá. Tehát, hogyha mindenkinek a munkáját segíti, akkor én beleegyezek abba, hogy ezt halasszuk el. A munkadokumentum már megvan, akiket ez érdekelt, én el is ütöttem nekik, tehát nyugodtan elhalaszthatjuk, és azt javaslom, hogy azok a képviselők, akiket a téma érdekel, illetve vannak megjegyzéseik, úgy ezt érezzék felém írásban, vagy keressenek meg. Azt gondolom, hogy talán ez a legegyszerűbb megoldás. Tehát ez lett volna az első vélemény csere. Tehát Elizabeth azt javasolta, hogy mindenki küldje el neki írásban a megjegyzéseket. Ezzel segíthetjük a jövőbeni folyamatot. Tehát fél órát szállhatunk a Karin Kadenbach jelentésére és a Derek Vaughan jelentésre is. Karin Kádenbachnak adom meg a szót, két árnyékjelentéstövőnk van, árnyékjelentéstövők is itt vannak ketten, és mindenkit kérek arra, hogy legyen rövid. Ja, ein herzliches Dankeschön, ich werde versuchen, mich recht kurz zu halten. Ich glaube, in Zeiten wie diesen. Köszönöm szépen, rövid leszek. A kohéziós politika nagyon fontos eszköz a munkahelyteremtés érdekében. Azt gondolom, hogy ezt minden jelentésben rögzítenünk kell, minden véleményben, és a kohéziós politika ezen lehetőségét tovább kell erősíteni, ezt a potenciáját kiaknázni. Nagyon fontos a munkahelyteremtés, különösen a fiatalok számára. Azt gondolom tehát, hogy itt egy nagy lehetőségről van szó, és ezt a véleményben ki szeretnénk domborítani, tehát nagyon fontos, hogy a versenyképességet különösen a KKV-kkal kapcsolatban támogassuk, hogyha megnézzük azt, hogy a legtöbb európai vállalkozás KKV, és hogyha minden egyes ilyen vállalkozás Európában egy plusz foglalkoztatottat tudna felvenni, akkor Európában a munkanélküliség nagy részét meg lehetne oldani. Azt gondolom, hogy jobb együttműködésre van szükség az Európai Struktúrás és Investíciós Beruházási Alapok között a munkahelyteremtés érdekében, azért, hogy a KKV-k számára, illetve a vállalat alapításhoz megfelelő környezetet teremtsünk. Az elmúlt időszakban hallott hallhattuk azt Joseph Sigzis Nobel békedélyestól, hogy vállalkozás alapításokra ott kerül sor, ahol bizalom mutatkozik meg, hiszen csak ez a bizalom, a jövőbe vetett bizalom erősíti a vállalkozási szellemet, és azt gondolom, hogy ezt eh, meg kell tudnunk oldani a tagországokkal együtt, annak érdekében, hogy a vállalkozásoknak megadjuk ezt a biztonságot, hogy olyan esetben, hogyha félre csúszik az állat alapítás, úgy ők továbbra is eh, szociális védelemben részesülnek. Ez egy nagyon-nagyon fontos pont egészségügyi politikus számára nagyon fontos számomra az, hogy egyensúly valósul meg a gazdaság és a szociális követelmények között, és a biztonság és egészségügyi standardok szintén nagyon fontosak az európai folyamat szempontjából, annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a vállalkozások alapítását, a vállalkozási szellem erősödését, illetve egy megfelelő foglalkoztatási környezet létrehozását, hogy a foglalkoztatottak itt szívesen tevékenykedjenek biztonságos, jól fizetett munkahelyekre van szükség, és nem lehet egy olyan Európát teremtenünk, ahol csak olyan vállalkozások léteznek, ahol a vállalkozók saját magukat zsákmányolják ki, és ezzel a munkavállalóikat is, illetve nem megfelelő feltételek mellett foglalkoztatják a, a munkavállalóikat. Az én jelentésemben az idő rövidsége alatt nagyon fontos volt hangsúlyoznom a konkrét példákat, konkrét példákat megjelenítenem, azt gondolom, hogy számos legjobb gyakorlat létezik, és nem kell, a, nem kell Kolumbusz tojását sokban mindig fel találni. Tehát nagyon fontos, hogy azokkal a modellekkel foglalkozunk tovább, amelyek már hatékonynak bizonyultak. Nagyon fontos a tagországokat és a régiókat meghívni arra, hogy ezeket a legjobb gyakorlatokat egymásnak bemutathassuk, egymástól tanul, hassunk, és van egy nagyon fontos probléma, amikor a kis és középvállalkozásokkal beszélünk, akkor elmondják azt, hogy nehezen férnek hozzá a finanszírozási eszközökhöz, tehát nagyon fontos, hogy megoldásokat találjunk a vállalkozás alapításhoz, illetve hogy bővülhessenek, terjeszkedhessenek ezek a KKV-k. mert nagyon fontos, hogy a pénzügyi eszközökhöz megfelelő módon hozzáférjenek, és leépítsük a bürokratikus akadályokat és csak nagyon általánosságokban véve, de azt gondolom, hogy ez minden vita során felmerül, tehát egyrészt fontos a burokrácia leépítése, egyrészt, másrészt azonban annak a biztosítása, hogy az európai um, adófizetők pénzét uh, megfelelő, hatékony és átlátható módon használjuk fel. Köszönöm szépen! Thank you very much. Uh, Lambert van Nistelrooy. Köszönöm szépen, Lambert van Nistelrooy. I didn't know that I, I had the power of to be the shadow. Nem tudtam, hogy én vagyok az árnyék jelentéstevő. A következőt szeretném elmondani. Az általános megközelítés, illetve az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulása kapcsolódik az internetes hozzáférésekhez, ezt nagyon sok helyen eh, lehet használni olyan esetekben is, amikor a régiók nem a középpontban vannak, hanem vidéki térségekben, tehát olyan esetekben is, amikor a eh, gyors, szélesebb hozzáférés eh, megvan. Volt egy kiállítás a parlamentben, és lesz egy találkozó Krősz amikor is a műholdas alkalmazásokat is megvizsgáljuk, hiszen a műholdás kommunikáció egy plusz kommunikációs lehetőség mindenhoz képest, amire lehetőség van a városi térségekben. Tehát ez itt egy fontos pont, ezen kívül, amit ön elmondott, az szintén nagyon hasznos, az új módszerek van az elkövetkezendő időszakban. Szóval az európai beruházási és struktúrás alapoknál ezeket igénybe kell venni, annak érdekében, hogy a vállalkozásokat segíthessük, illetve az innovációt, az internetes alkalmazásokat, illetve önöket segítsünk, illetve hogy lehetőséget biztosítsunk a hitelfelvételhez, azért, hogy a pénzügyi innovációs eszközökhöz is kapcsolódhassanak. Tehát itt lehet, hogy két eh, módosítást kell végeznünk. 95%-a a vállalkozásoknak, az európai vállalkozásoknak, vagy még talán nagyobb aránya is, KKV, ami pedig a munkahelyteremtést illeti, itt a KKV-kra kell támaszkodnunk, és nem a nagyobb cégekre. Nagyon fontos tehát megfelelő környezetet teremteni a specializációhoz. Csak az, az intelligens specializációról beszéltünk. Az új vállalat létrehozásoknál, vállalat alapításoknál, de ezek nagyon gyakran kapcsolódnak az ekorendszerekhez, a tudáshoz, a nagyobb cégekhez, illetve az adott térség nagyobb KKV-hoz. Tehát nagyon fontos az új beletelepítások és a szakosodás közötti kapcsolat megteremteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Nikosz. Ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια ότι Είναι αλήθεια ότι... Ez így van. A válság lesújtott, nagyon fontos, hogy a KKV-kat segítsük, hiszen keves, sokkal kevesebb lehetőségük van az adaptációt illetően, az igazodást illetően a nagy vállalkozásokhoz képest. Másrészt, hogyha szembe szeretnénk nézni a válsággal, akkor nagyon fontos a szociális aspektusra is tekintettel legyünk, és hogy ezeket tiszteletben tartsuk. Már beszéltünk az intelligens szakosodásról, de meg kell, hogy várjuk azt, hogy uh, hogyan szerveződnek a vállalkozások. Új modellek láttak napvilágot, új vállalkozási modellek a válság alatt, akik megpróbálják uh, korlátozni költségeiket bizonyos választások segítségével, és uh, megpróbálják azokat a környezeket elkerülni, ahol a költségek magasabbak. Minden vállalkozás megpróbálja a forrásait legmegfelelőbb módon kiaknázni. El kell írás mennünk az, hogy a KKV-k nem mindig férnek hozzá a banki hitelekhez, tehát meg kell vizsgálni a struktúráikat. Tehát nem egyetlen modell létezik, egyetlen lehetséges modell a vállalkozások számára. Meg kell találni az új eszközöket, például a mikrofinanszírozási eszközöket, ez ugyanis nem létezik mindenütt. A mikrohiteleket, a szinergia hatásokat a különböző e, vállalkozások között, tehát azokat az eszközöket, amelyek sokkal e, hatékonyabb lehetnének a vállalatalapításokhoz. Nagyon gyakran ezeknek e, a vállalkozásoknak csak alacsony, kevés forrásuk van, viszont nem kapnak olyan könnyen bankhitelt. Amikor a struktúrás alapokról beszélünk és a bizottság kezdeményezéséről, akkor egy másik eh, mikrofinanszírozási eh, modellt is szem előtt kell tartanunk a kkv számára. A szociális vállalkozások szerepe is rendkívül meghatározó, hiszen ez lehetőséget biztosít arra, hogy a környezeti aspektust eh, megfelelően kombináljuk. Ezek a szociális vállalkozások jelenleg nagyon nehezen férhetnek hozzá bizonyos programokhoz, illetve hitelekhez. Hogyha a Görögországot vesszük például, akkor a civil szervezetek, illetve a szociális vállalkozások ezekhez a programokhoz nem tudnak hozzáférni a jelenleg lezáruló finanszírozási időszakban. Nem szabad túlságosan sok akadályt teremteni a szociális vállalkozások számára, és meg kell próbálni a bürokráciát csökkenteni, de fontos, hogy ne legyen pénzpazárlás, tehát átláthatónak kell maradni. Éppen, éppen ezért nagyon fontos, hogy a vállalkozások a hatékonyságra helyezzék a nagyobb hangsúlyt, illetve az alapok jobb felhasználására. Annak érdekében, hogy olyan programok valósulhassanak meg, amelyek munkahelyeket teremtenek. Köszönöm, nem tudom, hogy szeretne még valaki szót kérni, ha nem, akkor a bizottságnak van megjegyzése? Kérem, mutatkozzon is be. Rodrigo Petrucci vagyok, a vállalkozási főigazgatóságtól. Köszönöm, elnök asszony. Röviden. A regionális szakpolitika az Európa 2020-as programhoz kell, hogy illeszkedjen. A regionális szakpolitikát mi úgy tekintjük, mint az egyik legfontosabb eszköz, ami a, és ami a legközelebb van a területhez. Az intelligens szakosodásra kapcsolatban is szeretném hangsúlyozni, hogy a kezdővállalkozásokra fókuszálni kell, ez szerepel az önök jelentés, illetve véleménytervezetük, véleménytervezetükben, de az átszervezés, a változás is nagyon fontos. Látjuk néhány régióban, hogy itt is van feladatunk A bizottság jövőre fog dolgozni azon, hogy a helyi változásokat minél korábban előre lehessen látni. Elnök módosítók határidejére október 18-át javaslom. Most pénteken délig kell tehát a módosítói dizájnokat benyújtani. Szeretne valamit hozzátenni a vitát követően? vagy minden egyetért. Köszönöm szépen, alapvetően a mai reakciókat meg fogom fogadni, és megpróbáljuk a módosítókba ezt bevenni, pénteki határidő ugye hamarosan eljön. Yeah, okay. yeah, just, uh... Csak elnézést. Két fontos témát említenék. Mindenki egyetért abban, hogy a gazdasági válság során ezek a problémákkal foglalkozni kell, új vállalkozások és új munkahelyeket kell teremteni, viszont nem arról van szó, hogy a meglévő cégeknek hozunk plusz profitot. Viszont van két olyan aspektus, amit említeni szeretnék azok a személyek, akiknek szükségük van a segítségre, nem kapják meg az információt. Szerintem fontos lenne, hogy az Európai Intézmények részéről, például a bizottsági irodák részéről, amelyek a tagállamokban jelen vannak, az Európai Parlament, illetve a kormányintézmények, irodák, amelyek helyben működnek, ezekkel, hogy az információt hozzáférhetővé tegyék, valós időben, könnyen, ezen kívül ösztönözzünk el az embereket arra is, hogy ne legyenek sikerek. Ezzel azt szeretném mondani, hogy ha valaki nem sikeres, az is azt bizonyítja, hogy próbálkozott, vagyis támogatnunk kell a vállalkozásokat, támogatnunk kell az új ötleketek, az új vállalkozásokat. Ez egy fontos lépés a sikerhez vezető úton. Még egy megjegyzésem lenne. az Európai Unióhoz közelebb kell, hogy hozzuk az embereket. Hogyha vállalkozásokról beszélünk, az online ért értékesítésnek a gyors fejlődését, a tekintjük, akkor azt látjuk, hogy a nagysebességű internet hozzáférés is fontos, ezt is támogatnunk kell, elnök. Igen, már mondtam, hogy mi a módosító indítványok benyújtásnak a határideje, úgyhogy remélem majd be tudja nyújtani addig ön is ezeket a módosítókat. Ezt a témát akkor lezárom. 14-es napi rendi pont köszön, következik. Derek von jelentése. Már is átadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. A kollégák tudják, hogy az utolsó ülés után dolgoztunk a munkadokumentumon. Ezt a saját kezdeményezési jelentést, kedves kollégák, azért készítettük, mert az Európai Parlament aktívan részt vesz a több éves pénzügyi keret kidolgozásában, és ehhez tartozik a kohéziós politikára vonatkozó finanszírozás is. Tehát ha az új rendelet érvényes lesz, mi megvizsgáltuk, hogy ez hogyan fog érvényesülni a régiókban és a tagállamokban. Például a partnerségi megállapodás tekintetében, az operatív program tekintetében ez előrelépést jelent. Szeretnék köszöntet mondani a kollégáknak, akik hozzájárultak a saját kezdeményezési jelentés készítéséhez. Próbáltuk bevenni a módosító javaslatokat. A kohéziós politika rendkívül fontos eszköz a gazdasági növekedés ösztönzése tekintetében. A rendeletben fontos változások történtek a tekintetben, hogy hogyan történik majd a finanszírozás, a teljesítményre történik fokozottabb koncentrálás, a partnerségek fölállítására, a partnerségi megállapodásokra, új feltételekre, új kezdeményezésekre. A jelentésben próbáltam néhány eredeti következtetést átültetni, ami a kutatómunkán alapult, egyeztetünk a tagállamokkal és a régiókkal. Meg kell, hogy mondjam, hogy a tagállamok különböző fázisban vannak a felkészültség tekintetében, és ezért nem tudunk általánosítani. Azért annyit lehet mondani, hogy az újabb tagállamok kicsit előbbre vannak néhány régebbi tagállamnál, továbbá a kis és központi tagállamok is jól előbbre tartanak most. Próbáltam ma ezeket a különbségeket megindokolni. Költségvetési különbség, költségvetés csökkentési különbség ezekben a tagállamokban, későbbi indítás, előkészítési folyamatok tekintetében ilyen tagállamban. Az operatív programok száma, amit el kívánnak fogadni, aztán a helyi és a regionális hatóságok bevonása vagy sem, ez is változik, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek sokkal inkább bevonják a helyi és a regionális szintet, mint a többiek. Más tagállamok más érdekelt feleket is, például nem civil szervezeteket, üzleti vállalkozásokat, egyetemeket is próbáltak bevonni a folyamatba. Hogyha több testületet, több szektort be kíván valaki vonni az előkészítésbe, akkor természetes, hogy késedelmet szenvednek a partnerségi megállapodások és az operatív programok. Ez néhány tagállam esetében igaz. Ugyanakkor az összes érdekelt fél bevonása alapján a kohéziós alap felhasználása esetleg hatékonyabbá is válhat, és jobban hozzá tud járulni a gazdaság ösztönzéséhez. A 2007-2013-as időszakból néhány tagállamok próbálták levonni a következtetéseket, például kevesebb prioritást állítottak fel a múlthoz képest, más alapok bevonását is megvizsgálták, korábbi programokat összekapcsoló hídprogramként próbálták felhasználni egy lejáró és egy induló program között. Erre keresték a legjobb megoldást, hogy a leggyorsabban indulhassanak az új programok. Az egyik következtetés a jelentésben, hogy természetesen hogy néhány tagállam előbbre van, mint többi, van néhány tagállam, ami teljesen lemaradt, ugyanakkor azt próbálom a jelentésben megfogalmazni, hogy azok a tagállamok, amelyek lemaradtak, számukra segítséget kell nyújtani a jövőben. A partnerségi megállapodások tekintetében már a nagy többséget benyújtották, az operatív programok tekintetében már néhány benyújtásra került június-júliusban, a bizottság még várja a továbbiak beérkezését. Nem akartam senkit se nevén nevezni a jelentésben, megtehettem volna, megtehettük volna, de úgy döntöttem, hogy ez most ne történjen meg. Hasznos jelentésnek tartom, és úgy gondolom, hogy már most következtetéseket, tanulságokat tudunk levonni a tenkitetben, hogy a következő kohéziós politikai fordulóban mire lesz majd szükség. Köszönöm Lambert néppárt részéről. Köszönöm szépen. Múltkor is beszéltünk erről a témáról, és látom, hogy néhány megjegyzésünket átvették a jelentésbe. Egy nagyon kiegyensúlyozott jelentés készült már a esetleg további információt kéne kérnünk. Itt van még a bizottság? Igen. Mert nagyon fontos, hogy őnekik mi a benyomásuk a partnerségi megállapodások előkészítése tekintetében. valamint, hogy milyen az innovatív finanszírozási eszközöket átveszik-e, ha esetleg ilyen információkat tudnánk kapni, akkor le tudnánk zárni a jelentést. Az is fontos lenne. Hollandia esetében például az utolsó időszakban 2007 az egy elveszett év volt, csak egy projektről történt megállapodás, és csak decemberben. Úgyhogy ma Hágában voltam, és azt, az az elvárás, hogy már évközben el tudjanak indulni. Úgy tűnik, hogy most már fel is készültek erre. Ez egy pozitív visszajelzés, hiszen a mi általunk megfogalmazott a rendelet alapján és erre lehetőség van. A tanács részéről már van ígéretünk, hogy ők is mindent megtesznek azért, hogy a viselkedési kódexet összeállítanak az előkészítés tekintetében. Véleményem szerint ez helyes a döntéshozatali folyamatunk nem kéne, hogy késlekedés szenvedjen, legkésőbb novemberre ez meg kell, hogy történjen, és akkor talán nem lesznek túl nagyok ezek a szakadékok. Persze lehet, hogy túl optimista vagyok, ezért szeretnék a bizottság részéről hallani némi tájékoztatást, és persze köszönet az előadónak a konkrét jelentését. Elnök, köszönöm. Cornélia, nem, a zöldek nevében. Nikolsz. Sajnos mikrofonon kívül beszél a képviselő. Az elnök is mikrofonon kívül beszél. Oké. Okay. Um, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Titel des uh, Berichts wirklich... Nem tudom, hogy a jelentés címe valóban helyes -e, tehát hogy most akkor tényleg itt a tagállamok hajlandóságáról, készségéről kell beszélni, tehát ne ilyen negatívan, hanem talán a, a képességéről kellene beszélni, különböző feltételek vannak ugye a tagállamokban, és nem is tudom, hogy, hogy valóban szükség van erre, tényleg hasznos ez a jelentés, és valóban valami méreható változást tudunk ezzel elérni. Valóban fontos az, hogy megnézzük, hol tartanak az egyes tagállamok, de így módon nekem ez nem igazán tetszik van egy-két dolog, amely kisebb bosszant engem. Ugye arról van szó, hogy az egyes tagállamok mennyire készek ezt vagy azt megtenni, akkor talán a, e, hozzátehetnénk azt is, hogy, hogy hát nagyon nehéz volt a költségvetési viták kapcsán olyan feltételeket fel, e, megfogalmaznunk, amelyeket meg is lehet valósítani. És hogyha most kérjük a tagállamoktól, hogy ezt mutassák fel, hát ez majdnem, hogy a, a gúny kategóriáját meríti ki. Tehát ezt, ezt nem biztos, hogy muszáj lenne falszírozni. Hát itt a költségvetéssel kapcsolatban sok minden hangzik a jelentésben, és hát jó lenne itt ugye a különbségeket, a szakadékokat valahogy kiegyenlíteni, és e, a jelentés szerint ez kapcsolódik ahhoz is, hogy mennyire felkészültek a tagállamok. Hát ez nem tudom, hogy annyira helyén való-e. Persze van itt sok szép dolog, eh, az egyszerűsítés, hát szeretném én is, ha az életemben sok minden leegyszerűsödne, valószínűleg a tagállamok is így vannak ezzel, de, de hogy ami itt megjelenik, az, az valóban szükséges, abban nem vagyok biztos. Tehát EU 2020-as stratégia. Hát emlékszem, hogy ebben a teremben is rengeteg kritika érte ezt a stratégiát. Ez, ez most így kimarad a kohézus politikával, mm, eh, pedig nagyon furcsán kapcsolja össze az előadó ezt a témát. Aztán, hogyha az egyes a különböző felkészültsége szintjéről beszélünk, akkor ez helytálló ez a megállapítás, és beszélnünk is kell erről, de hát mégiscsak akkor mélyebbre kellene ásnunk, meg kellene vizsgálnunk az okokat, hogy miért ilyen eltérőek ezek, mik az okok. Tehát az EU-ban, a parlamentben uh, Eh, ez, ez valóban fontos, ezt meg kell vizsgálnunk, tehát például a közigazgatási képességeket is meg kellene vizsgálni vagy azt is meg kellene vizsgálni, hogy a különböző években milyen stratégiát alkalmaztunk bizonyos tagállamokkal szemben, mint például Görögország, mert nem biztos, hogy ezek a stratégiák működőképesek voltak. Tehát ilyen szempontból ez nem kielégítő ez a jelentés. De lenne egy, szükség, egy kérdésem is az előadóhoz, hogy az operatív programokkal mi a helyzet. Én számomra ugyanis nem világos, hogy, hogy, hogy most a száma döntő, mert szerintem nem az a fontos, hogy hány operatív program hanem milyen a minősége, mit akar elérni. Tehát ez a vita az operatív programok körül, hát ez talán érthető egy központilag igazgatott állam szempontjából, de egy föderális ö, szövetségi államban, mint Németországban, és ez a megközelítés nem értelmezhető, és és nem is elfogadható. Tehát minden jó indulat mellett, minden elkesedés mellett Hát én nem vagyok biztos abban, hogy valóban nagy, nagyon szükség van erre, nagyon sok segítséget jelent ez számunkra. De nyilvánvalóan hagyom magam meggyőzni, hogyha vannak ennél jobb érvek, de még ezeket nem láttam. Thank you, Olgyiv leszek. Köszönöm, Olgyiv leszek. Köszönöm, elnök asszony. Én is meg vagyok róla győződve, hogy ez egy fontos jelentés, és hasznos információkat tartalmaz a jövőbeni fejlesztési politika tekintetében. A bizottság részéről több információra lenne szükség, hogy egyéb partnerségi megállapodásokról folyó tárgyalások milyen fázisban állnak, hogyan használják az új eszközöket széles körben elhasználják ezeket, vagy sem. A partnerségi megközelítés működik-e, vagy sem, milyen szereplők vesznek részt, a régiók, az önkormányzatok, stb. és milyen mértékben tudjuk alkalmazni az úgynevezett integrált megközelítést. Fontos lenne, hogy tudjuk ezt a bizottság részéről. Nikos Kruzohelos, Viktor, szintén? είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε ορισμένα... Köszönöm, elnök asszony. További információra van szükségünk a bizottság részéről, hiszen szeretnénk megérteni, hogy a teljes kép hogyan alakul, milyen mértékben készültek föl a tagállamok, a régiók. Hiányzik most számunkra egy ilyen átfogó kép. Itt a szakbizottságban mindig azt hangsúlyozzuk, hogy a régióknak el kell fogadniuk a saját fejlesztési programjukat. A jelentés alapján pedig látom, hogy ez problémás. Az eljárás késedelmet szenved. Néha nehéz megszervezni a konszultációt, de akkor is, amikor regionális fejlődésről, fejlesztésről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy a munka szervezése megfelelő legyen. A megállapodásokban teljes mértékben részt kell, hogy vegyenek a régiók, hiszen csak így tudunk kiegyensúlyozott regionális fejlesztési politikát megvalósítani. Ha jól értettem, a jelentésben a sorok között az szerepel, hogy jó lenne, hogyha központosítabb programok készülnének, és nem pedig egy a regionális program, mert a nagyon sokrétű lesz a kép, és nehéz kezelni. Persze az elsőleges érdek az az kell, hogy maradjon, hogy a régiók vegyenek részt. Figyelembe kell, hogy vegyük a prioritásaikat, a különleges jellemzőiket, és ez kell, hogy integrálódjon a nemzeti programba. Természetesen a regionális programok és a nemzeti programok kompatibilisek kell, hogy legyenek. A bizottságnak figyelembe kell vennie a következő időszakban ezt a dimenziót. Vannak olyan tagállamok, amelyek nem szövetségi alapon szerveződnek. Az egyes minisztériumoknak egymással párbeszédet kell folytatniuk, és hasonló módon a regionális hatóságokkal is kell, hogy tárgyaljanak. Láttuk ezt a múltban is. Annak nincs értelme, hogy minden minisztérium elzárkózva a saját kis programját szervezi. Az a benyomásom, hogy nem sok előrelépés történt, kivéve olyan országokban, ahol már eleve szövetségi struktúrában működött az állam, és a régiók jobban felkészültek, mint más tagállamokban. Az egyetagállamokban úgy érzem, hogy ez a dimenzió nem igazán működik. Minden minisztériumnak megvan a saját kis programja, és a régiókat nem is veszik figyelembe, illetve az egyéb szociális partnereket. Beszéltünk erről. Az intelligens szakosodás témájával kapcsolatban is fontos, hogy a partnerség kialakításában részt vehessenek a régiók. Elnök, köszönöm. Nem tudom, a bizottság szeretne választ adni, reagálni? Tessék. Szép jó napot mindenkinek! A regió főigazgatóságot képviselem, a, a földrajzi egységeket felelős osztályt képviselem, akik ugye a tárgyalásokat folytatják jelenleg és akkor válaszolnék az eddig felvetett kérdésekre. Először is rátérve a jelentés, úgy gondolom, hogy a legfontosabb, valamennyi fontos elemet felsorolja, tehát a programok időben történő megkezdésen nagyon fontos, mindig is fontos volt ez, de hát ennek vannak megfelelő feltételei ahhoz, hogy a programozási időszakot meg tudjuk kezdeni. A több éves pénzügyi keretnek is ugye elfogadásra kell kerülni, és a tagállamok, régiók teljes körű együttműködésre is van szükség a partnerségi megállapodásokra, az operatív programok kidolgozására van szükség ahhoz, hogy ez beinduljon. Az elmúlt év, vagy még ennél hosszabb időt, felelő időtartamban nagyon intenzív párbeszédet folytattak a tagállamok a bizottsággal, megragadtak az alkalmat, hogy már előre korán megvitassák a bizottsággal a terveiket, amire szintén utal a jelentés, de talán nem olyan világosan, ami a folyamatokat illeti, ez pedig a programozás minősége, tehát a prioritások kitűzése, a célkitűzések egyértelműsége, a reális célok kitűzése, ezek olyan célok, amelyeket még nem minden tagállamnak és segülnek sikerült teljesíteni, itt még vannak kívások a korábbi programozási időszakokban láttuk már azt többször, hogy ott sokszor a végére már elfogy a lendület. Itt, tehát itt nem csak azon kell dolgozni, hogy nagyon korán és időben kezdjük meg a programokat, hanem szeretnénk, hogy tartalmi minősége is garantált legyen. Tehát nem arra van szó, hogy korán indítsunk programokat, hanem arra van szó, hogy jól átgondolt, jól előkészített programokat kezdjünk meg, amelyek a következő tíz évben ugye forrásokat kapnak. Aztán, ami szintén a minőséghez kapcsolódik, az egy új elem a javaslatban, ez pedig az előfeltétel, az ex-ante feltételrendszer. De egyelőre még nem minden tagállam nyújtotta be a teljes körű önértékelését, tehát mielőtt a rendelt elfogadásra kerül, előtte még szorosan együtt kell működni a tagállamokkal, hogy hol tartanak az előzetes feltételrendszer kapcsán, hiszen ez egy mérföldkő azon az úton, amelynek a végén aztán a pénzek elkezdenek folyni. Annak az okai, hogy néhány tagállam vagy régió miért áll jobban, mint, mint egyik másik tagállam és régió, ez, ez nem mondja ki a jelentés, de talán mindannyian gyaníthatjuk, hogy mik állnak a háttérben. Aztán a jelentés kitér arra is, hogy több segítséget kellene nyújtani azon tagállamoknak, amelyek eh, eh, nagyobb szükséget szenvednek, ahol aktuális nehézségekkel kell megküzdeni, és hát ezekkel az érintett tagállamokkal mi nagyon szorosan együtt is működünk, számtalan szemináriumot, technikai találkozót szerveztünk, szakértőket küldtünk például az intelligens specializáció kapcsán és az érintett tagállamokban, de szeretném azt is kiemelni, hogy végső soron a, a régióknak, tagállamoknak magukévá kell tenniük a programokat ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Itt olyan programokra van szükség, amelyek mellett ők teljes szélességgel kiállnak, amelyeket ők fogalmaztak meg, a tagállamokban kell tehát ezt a munkát elvégezni. Az első benyomás a, a, a, a partnerségi megállapodások és az operatív programok kapcsán, hát még nem olyan sok operatív programot látunk, de hát látjuk, hogy konkrét célkitűzéseken még mindig sokat kell dolgozni. Sajnos nem annyira konkrétek ezek a célkitűzések, amennyire konkrétan mi tenni szeretnénk ezeket. Ezen kívül reális célkitűzéseket szeretnénk látni, nem túl ambiciózus célokat. Nyilvánvalóan nem is kell alacsonyra tenni a lécet, de ez, oda kell erre figyelni. Úgy gondolom, hogy a nagy keretei már megvannak megfelelően, tehát a tagállamokkal nagy kérdésekről már nem kell vitát folytatunk, de a részletek, a helyszínen lévő apróságok még ezt egyet képezhetik. Aztán eh, a partnerségi megállapodások kapcsán eh, még várnunk kell eh, arra, hogy az operatív programok is kirakozásra kerüljenek, és akkor lehet majd finanszírozásról is konkrétabban beszélni. Aztán a partnerség kérdése nyilvánvalóan nagyon fontos számunkra, és tagállamoknak ezt fel is vetettük olyan esetekben, ahol, ahol nem láttuk azt, hogy megfelelő lenne a partnerségi együttműködés. Nyilvánvaló okoknál fogna, ennek hatása van arra is, hogy a kiadásokat milyen hatékonysággal sikerül aztán eszközön, tehát az, hogy a partneri együttműködés működik-e a munkavállalókkal, munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal, ez mindenképpen meghatározza a sikerességet, és mindenképpen ezt figyelemmel követjük, és tárgyalunk erről az adott tagállamokkal is. Aztán az is fontos, hogy a 2014-ről nem maradjunk le, idézőjelben, Tudjuk, hogy ugye a többéves pénzügyi keretében, a stratégia keret később kerül elfogadásra, mint azt reméltük, de hát mégiscsak pozitív jel az, hogy a tagállamok már is aktívan kihasználják ezt a késedelmet, ezt az időt arra, hogy aktív párbeszédet folytatson, és már 14 partnerségi megállapodás tervezet érkezett be, jövő héten érkeznek továbbiak. Tehát az informális párbeszéd az folytatódik addig is, amíg a rendeletek és a fontos döntések meg nem születnek, hogy 2014 elején minél gyorsabban indulhasson a programozási időszak. De hát mindent megteszünk ezért, de hát a, a munka dandárját a tagállamoknak kell elvégezni. Köszönjük szépen, és akkor a horvát kollégánk kért szó. Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne a végrehajtással kapcsolatban, a kohéziós politika végrehajtására gondolok itt elsősorban a, a nagy infrastruktúrás projektekre gondolok. Tudom, hogy az operatív programok még kidolgozás alatt állnak, illetve a partnersági megállapodások is, hiszen ezt mind elmondta az imént, de hát a prioritások egy része azért nagyon is egyértelmű, például a hulladékfeldolgozás, feldolgozás, szállítás, infrastruktúrális projektek, víz, gazdálkodás, és így tovább. És hát a, a tagállamok már készítik is el ezeket a nagy projekteket. Valószínűleg egyes tagállamok már be is nyújtják az ezzel kapcsolatos kérelmeiket a bizottsághoz. És hát már megkezdődik az értékkeresés. Eh, annak érdekében, hogy a tagállamok minél hamarabb végrehajtassák ezeket a programokat, azaz 2014. január 1-től. Jól gondolom ezt? Well, major project. A nagy projektek nyilvánvalóan fontos részét képezik az új programozási időszaknak, szem előtt kell tartanunk azt, hogy még ha nagy projektekről is van itt szó, nyilvánvaló befektetési szükséglete, ezek a projektek sem létezhetnek légmentes térben, a operatív programokból, a partnerségi megállapodások kell ezeknek következnek. Hogyha az útrendszert, vagy a vízgazdálkodás és ezeket a területeket érinti, nyilvánvalóan fontosak, de az előzetes feltételeket már ezzel kapcsolatban is teljesíteni kell, ahhoz, hogy a bizottság azt mondhassa, hogy ezt a nagy projektet támogatjuk, hiszen a tágabb stratégiai keretbe, operatív programba ez illeszkedik. Ezért kell ezeket minél korábban benyújtani, de a, tehát a keretrendszert is előbb ismernünk kell. Viktor Bostinárió kapja meg a szót. Anélkül, hogy a partnerségi megállapodásokra kitérnék, hiszen többször is emltésre került ez már, lenne mégiscsak néhány kérdésem arra vonatkozóan, hogy a bizottság hogyan kívánja értékelni a következő fontos elemeket, például a tagállamok felkészültséget arra nézve, hogy az integrált megközelítés végre tudja hajtani a több alappal kapcsolatos megközelítést mennyire tudja megvalósítani például egy tagállam. Tehát amikor az intelligens befektetésekről beszélünk, és hogyha arra beszélünk, hogy az előző programozási időszak és a következő között kell, hogy legyen különbség. Hát kérdés, hogy mit, mit, mit sikerült a bizottságnak kidolgozni az új rendületben. Itt azt látjuk, hogy itt nagyon fontos ez a több alappal kapcsolatos megközelítés, illetve az integrált stratégiai megközelítés. Csak kérdés, hogy a tagállamok fel vannak egészen arra, hogy, hogy ezzel éljenek. Megvannak a közigazgatási kapacitások ahhoz, hogy a bizottság új programozási megközelítését valóban végre tudja hajtani. Hiszen vannak két problémák a támogathatósággal kapcsolatban, a társfinanszírozással kapcsolatban, az igazgatási kapacitásokkal kapcsolatban. Tehát tehát jó lenne látni, hogy az eddigi fejlődési út milyen eredményeket vezetett. Ki lehetne ezt valahogy értékelni, hogy hol tartanak a tagállamok. Hogy fel tudnák-e mérni ma azt, hogy, hogy, hogy milyen igazgatási és intézményi kapacitásokkal bírnak a tagállamok, hiszen tehát itt, itt következetes javításra van szó például Romániában és Bulgáriában, ha ez nem zajlik le ezeknek a kapacitásoknak a megerősítése, akkor, akkor nem biztos, hogy ezeket a szépen kidolgozott elveket végre is tudják majd hajtani ezek a tagállamok. Ugye az Európai Parlament a bizottság támogatásával hozzájárult az, hogy egy új megközelítést dolgozzunk ki, de a kapott információk alapján az időzítés, a szabályozás eh, nagyon-nagyon nehezen lesz adható. Néhány tagállam számára nehéz lesz ezeket betartani. Tehát eh, érdekes lenne a tagállamok eh, helyzetének a kiértékelés annak érdekében, hogy lássuk, hogy az új szabályokat be tudják-e majd tartani. Például az európai hálózatfinanszírozási eszközzel kapcsolatban lehet, hogy veszteségekkel kell majd szembenéznünk, hiszen hogyha a tagállamok nem állnak készen a végrehajtásra, akkor ez viszont veszteségekhez fog vezetni. És kérdés, hogy a bizottság eh, megfelelő menetrendet, időrendet tud-e biztosítani, és tud-e segítséget nyújtani ahhoz, hogy, hogy eh, valóban meg tudják valósítani például az Európai Hálózat finanszírozási eszközből eredetestethető programokat nem tudom, hogy szeretne erre reagálni, és akkor utána térünk vissza a jelentéshez. Igen, megpróbálom. Először is az a megközelítés, hogy több alapból kerülnek finanszírozásra a programok. Hát ez a tagállamok számára nagyon érdekes volt. Úgy tűnik, hogy 17 tagállam legalább egy vagy több programot indítana, amely több alapból kapna támogatást. Ezek a tagállamok már korábban is sokszor dolgoztak így az előző programozási időszakban, tehát számukra elég egyetemű az, hogy mondjuk közigazgatási koordinációs feladatok terén mit rejteget ez. Ez egy opció ugyanakkor, tehát ez nem kötelezettség senki számára tehát, hogyha a tagállamok felmérik azt, hogy ők nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, akkor semmiféle kényszer nincs arra, hogy ilyen típusú programokat indítson. De ahol erre rászállják magukat a tagállamok, azt mi nyilvánvalóan üdvözöljük. De ahol az igazgatási kapacitások megvannak-e, adottak-e, vagy sem, hát ezt mi majd talán jövőre tudjuk megvizsgálni, amikor a szabályozási igazgatási kapacitásokat felmérik a programok kapcsán. Nyilvánvalóan tehát itt lehetőségekről beszélünk, lehetőségeket biztosítunk arra vonatkozóan, hogy integráltabb programokat tudjanak indítani ott, ahol ehhez egyetemű haszonnal jár. Tehát 17 tagállam dolgozik ilyen típusú programokon. Aztán az európai hálózatfinanszírozási eszközt úgy gondolom, hogy a, a közlekedési főigazgatóság munkatársai tudnák megválaszolni a kérdéseket. Na hát akkor Derek, hát ez a te jelentősed. Ki mondta, hogy ez nem érdekes téma. Itt ugye nem arra van szó, hogy minden kérdésre választ kell adnunk a jelentésekben, látunk, már sok jelentést itt a szakbizottságban. Az egyik legfontosabb, vagy legérdekesebb kérdés azonban a szakbizottság számra, hiszen már nagyon sokat foglalkoztunk a rendelettel, és érdekes lesz az, hogy hogyan hagyják majd végre, és a jövőben hogy fog ez megvalósulni. Aztán a kérdések arra vonatkozóan, hogy hogy, hogy jelentés szerint eh, jobban állnak a központilag irányított államok. Nem, én azt mondtam, hogy a kisebb központilag irányított államok talán most a legfelkészültebbek a partnerségi megállapodások szempontjából, a megvalósíthatóság szempontjából de ha a tagállamok a régiókkal, a helyi érdekeltekkel eh, párbeszédet folytatnak, akkor remélhetőleg még hatékonyabbá tudják majd tenni a programjaikat, és hát a bizottság maga is utalt erre. Tehát fontos, hogy valamennyi érintett érezze úgy, hogy övé ez a program, és kiálljon mögött. Ez szükséges a jövőben sikeres projektek. Aztán a kollégák és és szívesen beszélek arra, hogy meg, nézzük meg, hogy ki az, aki jót esett, ki az, aki nem. Én nem akartam itt egy eredménytáblát felejteni, én itt általános megjegyzéseket kívántam megfogalmazni, hogy általában kik ö, teljesítenek jobban, és amelyek nem azok miért, mik az általános okok, ez az oka, vagy ez volt az indítéka a jelentés megfogalmazása mögött. Tudjuk, hogy vannak tagállamok jobban teljesek, vannak, amik nem. Tudjuk, hogy vannak problémák, éppen ezért úgy gondolom, hogy hasznos lehet a jelentés, és a következő napokban mindenkinek ideje lesz arra, hogy módosítókat nyújtson be az éppen elhangzott javaslatok mentén, tehát a hétvégéig lehet ezt megtenni. Köszönjük szépen, tehát a módosítók bejutásának határideje október 18-a. És szeretném eh, megragadni a bizottsági kollégák jelenlétét, hogy elmondjam, hogy szeretnénk év végén, a jövő év elején hallani, hogy a jelenlegi pénzügyi perspektíva végrehajtása hogyan néz ki, hogy állunk ezzel, és ugye megkezdtük ma az eszmecserét arra vonatkozóan, hogy, hogy mennyire felkészültek a tagállamok arra, hogy az új programokat, projekteket beindítsák most, amikor végre remélhetőleg a tárgyások végére érünk, tehát jó lenne, hogyha a főigazgatóval ennek kapcsán kapcsolatba lépnénk. Aztán az utolsó pontot novemberre halasztottuk, ezért elmondom, hogy a következő ülésünk egy három napos, nem, egy három részből álló kétnapos ülés lesz november 25-én, 28-án, de talán november elején, ha szükség van rá, akkor újra összeülünk, hogyha lezártuk a tárgyalásokat, és szükség lesz a, a bizottság munkájára. Mindenesetre most akkor berekeztem az ülést. Köszönöm szépen.